Dear colleagues, it is time to start. We wait for our... Kedves kollégek, kezdjük el az ülést. Még azért másokra is várunk, de már így is késésben vagyunk. 17-es napi rendi pont következik. Meg fogjuk vitatni azt a jelentés tervezetet, amelynek a témája az emberi fogyasztásra szánt kazeinekre és kazeinátokra vonatkozó tagállami szabályok közelítése, és a 83 per 417 EGK tanácsi irányelv határon, határon kívül helyezése. Most pedig megadom magamnak a szót, mint ő. Nel marzo del 2014 la Commissione ha pubblicato la proposta di direttiva sul ravvicinamento. 2014 márciusában a tanács, megvizsg... a bizottság megvizsgálta az emberi fogyasztásra szánt kazeinekre és kazenitátokra vonatkozó tagállami jogszabályokat. Ezeket a jogszabályokat kéne közelíteni. A tej fehérjék kérdésében, ugye tehát olyan tejfehérjékről van szó, amelyek e- emberi fogyasztásra vannak számára, mindenek három fő oka van. Egyrészt a bizottság a bizottság élhet azon jogával, amelyekre, amelyek, amelyek az Lisszaboni szerződés következben, következtében felhasználhatók. Aztán nagyon fontos az, hogy az étkezési gazének összetövére vonatkozó előírásokat hozzáigazítsuk a nemzetközi szabványhoz, a Codex Alimentariushoz. A nemzetközi szabványokhoz való igazítás tekintetében javasolt az étkezési gazainek maximális nedvesség tartalmának 12%-ban való meghatározása, és az étkezési sav gazein maximális tejzsír tartalmának pedig 2%-ban való meghatározása, ez jelenleg 2,25%. Annak érdekében, hogy az egyes és a hármas melléklet étkezési sav kazeinekre, étkezési oltós kazeire és étkezési kazeinátorokra, az összetételük, szennyezettségük és a feldolgozáshoz felhasznált segédanyagok, stb. tekintetében vonatkozó elárások a jövőben mielőbb hozzáigazítsák a nemzetközi szabványokhoz és a műszaki fejlődéshez a bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadását is, elfogadását is javasolja rendkívül fontos az, hogy az egészségügyi eh, nagyon fontos az, hogy az élelmiszer ágazatban megfelelő címkézzék fel ezeket, a, eh, ezeket az élelmiszereket, főleg az allergének tekintetében. Az, eh, ezért a javaslat rendelkezéséket tartalmaz az emberi fogyasztásra szánt kazének és kazénátok címkézése vonatkozásában az ötödik cikk. Nagyon fontos az is, hogyha ezek az információk nem jelennek meg a csomagoláson, a tárolóedényen vagy a címkén, az ilyen terméket nem lehet étkezési kazeinként és kazeinátként forgalomba hozni, vagy élelmiszerek előállítására felhasználni. Tehát rendkívül fontos a tájékoztatás, főleg az allergének kérdésében. A bizottság javaslatát pozitívan értékeltem, de néhány módosítást azért kértem. Például a kódex alimentárihoz való hozzáigazítást, mivel ez biztosítani fogja, hogy az élelmiszeripari vállalkozások a világpiacon egyenlő versenyfeltételek mellett végezhessék tevékenység, tevékenységüket. Továbbá rendkívül fontos a kódex alimentáriushoz való igazítás, az 5 per 2-es 5 per 2-es cikkre még felhívnám a figyelmet, az szól erről. Úgy gondolom, hogy nem hogy nem határozatlan időszakra kell ezt a jogszabályt meghozni, hanem egy öt éves felhatalmazást szeretnék kérni, erre ezt a kiigazítást szeretném kérni. Nagyon fontos, hogy, a, hogy egy reális határidőt állapítsunk meg az irányelv tagállamokban való végrehajtására. A bizottság 2015. Május, március 31-et javasol, ez véleményem szerint túlságosan közeli időpont, addig nem is igen lehet lezárni ezt a dossziét. Most ismételten elnökölni fogok, az árnyék jelentéstevők következnek, Millior kolléga lesz az első. Köszönöm szépen. Köszönöm önnek, mint jelentéstevő is már említette, hogy egy technikai jellegű irányelvről van szó. Oh. Sie haben schon darauf hingewiesen, Herr Berichterstatter, es ist eine Már utalt rá a jelentéstevő úr, hogy technikai jellegű irányelvről van szó, 1983-ból származik a szabály az új javaslat pedig ezt hivatott helyettesíteni. Ez nem a végfogyasztókat illeti, nem a végfelhasználókat, hanem a gyártókat, akik egymás között kereskednek a kazainokkal. Ugyanakkor azonban nagyon fontos, hogy megfelelő információkkal szolgáljanak, szolgáljunk a végfelhasználó számára is fontos ez mindenek előtt az allergiások számára. Ezért örömmel támogattuk az önáltal benyújtott módosítót is, illetve az önáltal végzett módosításokat. Ezek teljes mértékben elfogadhatóak a számunkra, és az ön egyéb javaslatait is mind támogatjuk. Köszönöm még egyszer az előterjesztett szöveget, és remélem, hogy sikerül gyorsan eljárnunk. Lenne azért egy kérdésem az Európai Bizottsághoz. A 83-as irányelvhez kapcsolódik ez. A 7-es cikkben, e, egy első bekezdésben van egy biztosíték, egyfajta záradék, amely lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy területükön felfüggesszék bizonyos esetekben a kazainek rekazeinátokra vonatkozó rendelkezést. Ezt a záradékot most nem találom az új szövegben. Kérdésem az, hogy miért törölték ezt, mi áll ennek a hátterében. Köszönöm. Köszönjük. Vittem a úr. Yes, thank you, Chair. Thank you, Rapport. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevőnek. Mondja a képviselő, azt hiszem nagyon fontos kiemelni, mennyire fontos a kajzénok előállítása 2013-ban 15 ezer tonnát, és 50 ezer tonnát gyártott az Európai Unió ezekből az anyagokból, és 27 ezer tonnát exportált. Fontos ez, tehát gazdaságilag, és a tej szempontjából is mérvadó ez, hiszen sok tejre van szükség a kazainok előállításához. Üdvözlöm ezt a jelentést, hiszen 1983-ból származik az eddig hatályban lévő szabályozás, és itt az ideje, hogy a nemzetközi standardokhoz igazítsuk a szabályozásunkat. Az új innovációkra is tekintettel kell lenni. Nagyon fontosnak tartom, hogy az új technológiákat is figyelembe vegyük standardjaink meghatározásakor. Szerintem a jelentéstevő jó munkát végzett, jó a javaslat, és támogatom őt mindenképpen a munkájában. Talán egy kis módosítást kellene csupán eszközölni, hogy teljes mértékben megfeleljen a WHO és a FAO standardjainak a szöveg. Köszönöm. Köszönjük. Eichhout úr, parancsoljon. Megbeszéltem, megbeszéltem az elnök úrral, hogy 30 percig fogok beszélni, de lehet, hogy rövidebbre is tudom fogni a mondandómat. Egy nagyon technikai jelentésről van szó, és persze nagyon fontos ez a téma is. Valószínűleg nem fogunk módosítót megfogalmazni, mert teljesen elfogadható számunkra az, amit a jelentéstevő megfogalmazott, úgyhogy a zöldek támogatását élvezi, élvezze ezt ki, mert ez ritka. Meglátjuk, hogy mit kíván tenni az Európai Bizottság a delegált jogi aktusok kapcsán. Mindig kicsit szkeptikusok vagyunk, amikor valami ilyesmi történik, főként a TTIP kapcsán például, de ez tényleg egy nagyon technikai téma, itt talán tényleg van értelme a delegált jogi aktusoknak, úgyhogy ezt is valószínűleg támogatni tudjuk, támogatjuk a jelentéstevőt, gratulálok, és ezzel már le is zártam mondandómat. Köszönöm szépen, Bász. Ma délután van sok-sok időnk, de hát lemondtál róla. Akkor most, ha senki nem kér szót, az Európai Bizottság képviselője kap lehetőséget, hogy megválaszolja nevezetesen Melior asszony kérdését, és hát érdeklődéssel várjuk a bizottság álláspontját, parancsolja. Thank you, Mr. Chairman, and thank you for... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a lehetőséget. Ez egy kifejezetten technikai, de fontos kérdés. Nem gyakori eh, ez ebben a eh, szakbizottságban, hogy az eh, Agriból jöjjön ide valaki. Én a DG Agriból jöttem, nem a DG Szántéból. A DG Agri ezt a javaslatot támogatta, hiszen igyekszünk a tejágazatot megfelelő feltételeket biztosítani a tejágazatnak arra, hogy a versenytársakkal szemben megállja a helyét. Ez nagyon fontos számunkra, az Európai Uniós ipar számára, fontos ez a növekedés a munkahelyek szempontjából. Az Európai Bizottság nagy örömmel látja, hogy önök is támogatják ezt a javaslatot. Ami a 7 per 1-es cikket illeti, Ebben a javaslatban a képviselő arra utal, hogy a tagállamoknak volt egy különleges jogköre a beavatkozásra veszély esetén. Most már nincs szükség erre a külön rendelkezésre ebben a javaslatban, mert ez a szerződésben szerepel, és az élelmiszer jogról szóló általános elvekben. Nem kell tehát megismételnünk azt, hogy a tagállamnak külön jogköre van a közegészséget érintő veszélyek esetén be a beavatkozásra, úgyhogy ezért nem kell ezt az irányelvben megismételni. 83-ban, amikor az irányelvet elfogadtuk, még más volt a helyzet, most már azonban az általános elvek része ez, amely általános elvek Európai Uniós szinten szabályozzák az élelmiszerjogot. Hogyha megengedik, még itt van egy kis technikai megjegyzése a jelentéstevő egyik technikai módosításával kapcsolatban. Azt hiszem, de lehet, hogy nincs igazam, hogy a módosításában, a kettes módosításban, amely a hetes francia bekezdése vonatkozik, az ön javaslata arra utal, hogy a technológiai e, támogatásokat módosítani kell, e, alkalinok esetében e, lúggal, illetve adalékanyagok esetében. Itt önök csak a Ön itt csak az élelmiszer adalékanyagokról beszél, illetve a feldolgozáshoz szükséges anyagokról beszél. Az ötös módosító javaslattal kapcsolatban szeretném, biztosítani szeretném, hogy teljesen jól lássuk a helyzetet, tisztán lássuk a helyzetet, mind önök itt, mind pedig mi a bizottságban itt, hogyha jól értjük, önök azt javasolják, vagy ön azt javasolja, hogy mondjuk ki azt, hogy a milk, hogy a tejfehérje kazein minimális tartalom nem a száraz anyagtartalomra vonatkozik, hanem a teljes termék bruttó tömegre. Én szeretném felhívni a figyelmüket arra a tényre, hogy hogyha ez így folytatódik, akkor az Európai Uniós termelőket már nem hozzák egy megfelelő helyzetbe a versenytársakkal szemben. A termeléssel és az exporttal kapcsolatos számokat meg kell vizsgálni. A kazein termékek 50%-át exportáljuk, ez nagyon nagy értéket képviselő termék. Nagyon pici mennyiséget importálunk, és nem emberi fogyasztásra, úgyhogy az input oldalon, illetve az import oldalon nincsen beszély. Azt gondoljuk, hogy megvan minden ok arra, hogy az európai ipart valóban versenyhelyzetbe hozzuk világszínvonalon. Nagyon örülnénk neki, hogyha elfogadnák a szárazanyag tartalomra vonatkozó, vagy alapú szárazanyag, szárazanyag tartalom alapú kalkulációt. Köszönöm szépen, köszönöm szépen ezeket a eh, nagyon hasznos javaslatokat, ne felejtsük el az eh, ütemtervet. Eh, február 3-án így 12 óráig lehet benyújtani módosító javaslatokat. Február 23-24-én szavazunk a szakbizottságban. Most pedig rátérünk a következő napi rendi pontra, energia, biztonsági stratégia Az ITRE bizottsági az illetékesség, mi véleményt készítünk a témával kapcsolatban, úgyhogy meg is adom a szót. Merje Kilonen asszonynak, hogy bemutassa a véleményét. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Amikor energiáról beszélünk, közös, közös szükségletünkről beszélünk. Itt a parlamentben gyakran koncentrálunk a teljes képre, és nem beszélünk a különböző veszélyekről, a külpolitikai, külpolitika területén is fennálló veszélyekről. A polgárok számára az energia sokkal konkrétabb dolog. A fűtés, a meleg lakás, a, e, a villamos energia, stb. Itt kritikus infrastruktúráról beszélünk, különböző szintű függőségekről és pénzről. Kezdetnek szeretnék emlékeztetni mindenkit egy nagyon fontos kérdésre, amit Szigliótis kollégám vetett fel az ITRE szakbizottságban, amikor az E, megfelelő, fenntartható energia e, e, ellátást akarjuk biztosítani Európában, akkor ne feledkezzünk el a szolidaritásról és a józanságról sem. Mindenkinek szüksége van az energiára, a szegényeknek is, és az energiahiány nagyon fontos probléma. Minden negyedik európai EU, nagyon korlátozott energiamennyiséggel rendelkezik, vagy energiaszegénységben él. Amikor a klímaváltozásról beszélünk, vagy különböző extrém extrém időjárási helyzetekről, ezt is figyelembe kell venni. Nem beszélhetünk úgy az energiaimportról és exportról, mint valami elrugaszkodott dologról. Az energia sebezhetővé tesz bennünket. Az Európai Unió felhasznált energiának több mint a felét importálja, és nagyon függünk az olajtól egy milliárdot költünk naponta olajra, ez nagyon sok pénz, nagyon sok, nagyon függők vagyunk tehát. Ez olyan nagyon magas számla, hogy meg kell kezdenünk a takarékoskodást. Az energiahatékonyság a legfontosabb szempont a javaslatomban. Hamarosan sokkal inkább energiahatékonynak kell lennünk, és alacsony szénkibocsátású technikákat kell támogatnunk. Meg kell találnunk a lehetőségét annak, hogy ilyen módszerekkel érjük el a céljainkat. A közös energia stratégia választ adhat a különböző kihívásokra, amelyek összefüggnek a klímaváltozással, az energiabiztonsággal és a megújuló energia célokkal a fenntartható energiamix, az energiaellátás, az energiabiztonság kérdése, az innovatív megoldások támogatása. Ez mind egyszerre fontos, hiszen sietnünk kell. Úgyhogy átfogó eh, eh, stratégiára van szükség, ennek eh, kell megvalósítani, megvalósulni a hosszú távon. Az alacsony szénkibocsátású gazdaságot szeretnénk elérni 2050-re. A 20-30-as cél már létezik az energiahatékonysági irányelvben, és az épületi energiatakarékossági irányelvben. Ez mind nagyon fontos, ezt mind végre kell hajtani. Ami az épületeket illeti, eh, a eh, közlekedést illeti, nagyon sok eh, eredményt elérhetünk csak akkor fogunk eredményeket elérni azonban, hogyha minden tagállam támogatja ezeket a fáradozásokat. Úgyhogy azt szeretném, hogyha együtt felhívnánk az Európai Bizottság figyelmét erre a kérdésre, konkrét intézkedéseket, cselekvési terveket eh, támogatnánk, mind rövid, mind hosszú távon. Meg kell kezdenünk az alacsony szénkibocsátású technológiák fejlesztését és a fenntartható energiaforrások használatát. Egyetértek az Európai Bizottsággal abban, hogy a fenntartható energia ellátás, ez olyan beruházás, amiben, amit nem fogunk megbánni. Az intelligens gerinchálózatok, az intelligens tárolási megoldások nagyon fontosak. Meghallgattam a különböző frakciókat és véleményüket az biztonsággal kapcsolatban és igyekeztem egyensúlyt találni a különböző elvárások között. Ilyen rövid szövegben nagyon nehéz az egész energiaforradalmat megvalósítani. Én várom a vitát a kollégákkal, és szívesen meghallgatom a különböző véleményeket. Most pedig hadd térjek még vissza röviden az önellátásra eh, és a eh, takarékoskodásra. Én Észak-Finnországba érkeztem, nálunk a eh, természet nagyon kevés forrással látott el bennünket, és mindig a túlélésért küzdöttünk. Mit tanultunk ebből? Azt tanultuk, hogy mindenkinek magának kell gondoskodnia saját magáról. Senki sem tudja, hogy mi lesz holnap, ezért már ma meg kell kezdeni a takarékoskodást. A saját csak az a biztos, amit magunk termeltünk meg, a saját kertünk gyümölcse, és ez ebbe lehetünk biztosak. Tehát mindenki tárolja a saját burgonyáját a pincébe. Hogyha az energiára lefordítjuk ezt, az energia tárolási rendszerekre is érvényes, az energiabiztonság, az energiafüggőség, a külső beszállítóktól való függés, a magas árak, az környezet helyzete, ezek mind aggasztó kérdések. Az energia biztonság a legfontosabb energia ellátás a legfontosabb központi téma az energiastratégiában. Köszönöm szépen az együttműködést, és köszönöm a frakcióknak a segítségét. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Gardini asszony, a néppárt részéről. Szia, Presidente! Köszönöm szépen, elnök úr! Először is hadd mondjam el azt a kollégáknak, hogy a, a frakció jelentéstevője Méló kolléga, aki nem tudott eljönni, és ezért kért arra, hogy helyettesítsem, és olvassam fel az általa küldött üzenetet. leg, legközelebb nyilván ő lesz majd itt. Röviden tehát. Az Európai Unió jóléte és hatékonyság attól függ, hogy megfelelően stabil-e az energiaellátás. Az, a szolidaritási mechanizmusok energetikai, rész, energetikai területen már léteznek Európában, ezeket kell megerősíteni, hogy Európa fölkészüljön arra is, amikor az ellátásban zavar következik be. már erről is, már ezzel kapcsolatban is történtek előrelépések, és most, hogy meghallgattam a jelentéstevő bevezetőjét, látható, hogy azért itt még lehet haladást elérni. Aztán nagyon fontos az is, hogy a tagállam energiapolitikákat koordináljuk, az Európai Unió abbéli kapacitását kell növelni, hogy a külügyi energi, vagy a külső energiapolitikával kapcsolatban is jogszabályokat hozza meg. Jó lenne, hogyha jobban működne és integráltabb lenne az energiapiac, az összekapcsolódási pontokat is hatékonyabbá kell venni, tenni, és nem szabad megen, megengedni, hogy továbbra is legyenek elszigetelt térségek Európában energia szempontból. Nagyon fontos az energia ellátás biztonsága, de az is fontos, hogy az energetikai belső piacot teljesítsük, illetve megfelelő versenyt teremtsünk. Ez a két utóbbi lenne a fő csapás, hogy a tagállamokban modernizálni tudjuk az energiaellátást. A hatékonyság költségek, a költségek területén megtérül, ez jó a fogyasztóknak is, illetve a szolgáltatóknak is. Fontosnak tartom tovább az, el, az energiaforrások diversifikációt, és fontosnak tartom azt is, hogy különböző útvonalakon is eljuthasson hozzánk az energiahordozó. Nagyon fontosnak tartom továbbra, továbbá azt is, hogy a, hogy a tiszta energiahordozókba befektessünk, Példa, példa erre a tenger szintjének változásából adódó energia kihasználása, kiaknázása. Úgy vélem, hogy az Európai Uniónak komoly lehetőség az, hogy ezeket a tiszta energiaforrásokat is kihasználjuk. Köszönöm, és legközelebb eljön majd a kolléga is. Köszönöm, Dali asszony következő. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, Málta jól folytatom. Először is Köszönöm Mérje Killenennek, a jelentéstevőnek azt, hogy a javaslatok, módosítók jét beépítette a véleményébe. Az energiabiztonság bármely energiapolitika sarokkövét képezi. Máltai vagyok, egy kicsi és elszigetelt energetikai rendszerünk van, ezért tudom, hogy az energiabiztonság nem magától értetődő Hiszem, hogy az energiabiztonság, a szolidaritás és a bizalom abszolút prioritást kell, hogy élvezzenek az Európai Unióban. Úgy hiszem továbbá, hogy a legutóbbi tapasztalataink világosá tették, hogy gyorsan meg kell valósítanunk mindezeket. Jelen pillanatban az EU-s piacon tapasztalható változásokat azok az aggályok irányítják, amelyek a tranzitútvonalakkal és az ellátás bizonytalanságával kapcsolatosak. Ugyanakkor fontos, hogy megragadjuk a lehetőséget, diverzifikáljuk az ellátásunkat, és jobban támaszkodjunk az EU-n belüli energiatermelésre is. Öt fő pontot szeretnék említeni először is, ami a diverzifikálást illeti. Vannak szinergiák, amelyeket ki lehet használni. Egyrészt a földgázban gazdag országok, Afrika, és az EU-s országok között. A földközi tengeri térség egyre fontosabbá válik ebből a szempontból. Egyrészt, mert vannak még ki nem használt forrásaink, amelyeket fel kell tárnunk, és a már meglévő forrásokat is hatékonyabban kell hasznosítani. Másodszorban úgy gondolom, az alternatív energiaforrások kialakítása és alkalmazása mindenképpen fontos, hogy teljesen kizöldíthessük a közlekedési rendszerünket, annak érdekében, hogy az EU függőségét csökkentsük az üzemanyagok területén, és a dekarbonizációt is előmozdítsuk, a közlekedési rendszer elektromossá tétele és a megfelelő alternatív üzemanyagok kialakítása és használata elengedhetetlen. Emellett a cseppfolyósított földgázat, földgáz kellene, hogy jelentsen egyfajta alternatívát bizonyos közlekedési módozatok esetében. Harmadsorban szeretném elmondani, mennyire fontos az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások szerepe az EU energetikai rendszerében. Fontos a fotovoltaikus technológia alkalmazása és az energiahatékonyság növelése a legmodernebb technológiák alkalmazásával. Továbbá szerepet játszhatnak itt az intelligens mérőórák és más egyéb elemek. Negyedsorban nagyon fontosnak tartom, hogy előmozdítsuk az energetikában a kutatást és az innovációt, és megpróbáljunk új technológiákat kialakítani a megújuló energiaforrások kiaknázására, amelyek révén ezek használata költséghatékonyás válik. Gondolok például a bioüzemanyagokra, az algákból származó energiatermelése és más egyéb innovációkra. Továbbá, szerintem a jól összekapcsolt európai energiahálózat előfeltétele a jól működő belső energetikai piacnak. Egy alapvető építő elem ebből a szempontból az, hogy egyetlen egy tagállamnak se legyen elszigetelt az energetikai hálózata. EU-s forrásokra van szükség a különböző infrastruktúrális projektek finanszírozására. Ezért azt szeretném kérni, hogy előnyt biztosítsunk azon projekteknek az EU-s finanszírozás területén, amelyek eh, nagyon fontosak lennének az energetika szempontjából, de a piaci forrásokkal nem finanszírozhatók. Visnyevska képviselőasszony, köszönöm szépen. A vélemény megfogalmazójától eltérően én nem gondolom azt, hogy az energiállátás minden problémája megoldható a közös EU-s fellépéssel, épp ellenkezőleg. Néha az Európai Unió túl nagy mértékben korlátozza a tagállamok döntési jogkörét, és ezért nem lehet megfelelően kiaknázni a hazai energiaforrásokat. Természetesen értékelni kell az EU-s szerepvállalást is, adott esetben az EU, s fellépés hozzáadott értéket teremthet, de az energiainfrastruktúra kiépítésében például maximalizálni kell a közös fellépés adta eredményeket. Az energiahatékonyság növelése, az energiatárolás és egyéb kérdésekben a közös fellépés természetesen elérhet eredményeket. Mégis Fontosnak tartom, hogy a gázárakkal kapcsolatos tárgyalások során a külső ellátókkal javítsuk tárgyalási pozícióinkat. A közös fellépéssel szemben az ellátás biztonságának szavatolása tagállami kompetencia, sajnálatos módon sok európai politikus meg akarja akadályozni, hogy a tagállamok teljes mértékben éljenek azon jogukkal, hogy maguk dolgozzanak az energiaellátásuk biztosításán. Azt is látni kell, hogy a különböző tagállamok különböző adottságokkal rendelkeznek. Az én hazám Lengyelország például nem halad a dekarbonizáció felé, vagy ha mégis elindulunk ezen az úton, az nagyon magas költségekkel jár a társadalom számára, a végfelhasználók számára, az ipari szereplők számára is, és ez épp ellentmond az energiállátás biztonságának. Az energiállátás biztonsága nem csak azt jelenti, hogy elegendő energia áll rendelkezésre, hanem azt is, hogy megfizethetőnek kell lenni az energiának. Köszönöm, Torvalds Zór. Ja, ehkä suomeksi alussa. Kiitos Merjek. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, nagyon jónak tartom ezt, az, ezt a véleménytervezetet. Mindegyik frakció árnyék jelentéstevője odafigyelt arra, amit mondott, illetve annak is nagyon örülök, hogy ő is figyelembe vette azt, amit az árnyék jelentéstevők mondtak. Amikor az ember véleménytervezetet ír, akkor egy oldala van erre, terjedelemben. Ez kihívást jelent mindenképpen. De úgy érzem, hogy az előadó sikeres volt, így aztán nem fogom, nem fogunk túl sok módosítót benyújtani. Finnországban és a balti államokban az orosz földgáz és kőolaj határozza meg az energiahordozóinkat. Ismeri az ember, hogy milyenek a technikai normák Oroszországban, és milyen ott a munkakultúra. A földgáz és olaj mezők esetében nagy mennyiségű széndiokszid kerül a lég, légkörbe. Minél lazábbak a technológiai normák, annál több széndiokszid jut el a légkörbe. Hogyha, hogyha arra szólítjuk fel őket, vagy azt érjük el nyomásgyakorlással, hogy figyeljenek jobban oda a környezetvédelemre, akkor magunknak is jót teszünk. Fontosnak tartom a bioüzemanyag kérdését is erre is. Szükség van a jövőben, a beruházásokat és az innovációt kell támogatni. Rövid ugyan a vélemény, de azért még sok munka van hátra, hogy valóban elérjük azt, amit el kívánunk érni. Elnök, köszönöm, most pedig Pedicini úr következik. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Én szeretnék az előadónak köszönetet mondani eddigi munkájáért. Egy rövid kis érvelést szeretnék itt most előadni és a szocialista kolléga felvetésére is reagálnék ezzel, ezzel aki, az, akik az, aki az új um, afrikai lelőhelyekről beszélt. Néhány hónappal ezelőttig még mindig kísérleti alapon működött csak az új, működtek csak az új eljárások, a különböző szénhidrogénok kitermelése esetében. Gondolok a úgynevezett bitumin homokra, illetve gondolok illetve a palagázra. Ne feledjük el azt, hogy most már nagyon lecsökkent a nyersolaj ára, ezért nem biztos, hogy minden esetben megérik ezek a drágább technológiák is. Van egyfajta ellenállás az Egyesült Államok, Oroszország és Szaudarábia között, ők nem mindig veszik figyelembe a környezetvédelmi és közegészségügyi kérdéseket. Nos, úgy véljük, hogy az importot lehet, hogy korlátozni kéne, és ezzel lehet, hogy valamiféleképpen föl lehetne, föl lehetne élénkíteni a belső piacot, úgy véljük, hogy ugyanakkor hosszú távú célokat kell kitűzni, hosszú távon kell megoldani a problémát, hosszú távú az is, hogy átálljunk a foszilis üzemanyagokról másmilyen forrásokra illetve foszilis energiaforrásokra, más forrásokra. Balcó úr következik. Elnök úr, köszönöm a szót. Szeretném kihasználni, hogy a délelőtti szavazási jelenléthez képest néhányan kevesebben vagyunk itt, és ha lehet a szokásos másfél percnél többet beszélnék, de ha elnök úr készfeltartással jelzi, akkor abba hagyom. A előadó egy nagyon fontos kijelentéssel kezdte, ritkán hallom ebbe a bizottságba, mindenkinek szüksége van az energiára a szegényeknek is. Ugyanis mi az ellátás biztonság alatt azt szoktuk érteni, hogy technikailag a vezeték rendelkezésre álljon, legyen energiaforrás, de nem veszük figyelembe, hogy a fogyasztó akkor jut hozzá az energiához, ha azt meg tudja fizetni. Tudom azt, hogy ebben a bizottságban népszerű az ember a zöld frakció radikális álláspontjával lehet. Ki ne lenne szíve szerint zöld? Ki ne szeretné, hogy ne legyünk kiszolgáltatva az olaj változó világpiaci árának, vagy épp a szaudi uralkodóval mi van, ki ne szeretné azt, hogy ne legyünk rászorulva a földgázra olyan módon vezetéképítésekkel, mint ahogy az orosz földgázra bizonytalan területeken áthozva. E, ki ne szeretné azt, hogy ne kellene a szént e, égetni és a széndiokszot a levegőbe juttatni. Ez valóban mind így van, de akkor mi az alternatíva? csak azzal, hogy szélturbinákat és napelemeket használunk, ki tudjuk váltani méghozzá reális energiaszinten. Egy, amiben szerintem konszenzus lehet, az energia hatékonyság növelése, az nagyon fontos eszköz, de azért ahhoz is komoly anyagi támogatásra van szükség. Tehát amikor alacsony széndiokszid kibocsátású technológiákról beszélünk, azt mi mindig azonosítjuk a megújuló energiával, a szél, a nap. Azért hadd tegyem hozzá, önök előző ciklusban itt voltak, és én tudom, hogy volt egy terv, a Devertek program, nem tudom, emlékeznek-e rá, megoldja Európa energia problémáit, hogy Észak-Afrikában forgó tükröket állítunk föl, és a napenergiát fogjuk használni, és majd egyenáron vezetéket átjut Európába. Most azt hiszem látjuk most már, hogy technikai nehézségen túl az arab tavasz ezt a dezertek programot elfújta volna. Tehát itt az az alapprobléma, hogy a szélerőműveket, ha preferáljuk, a hálózatban nem tudjuk tárolni. És pont a zöldek sokszor azok, akik a szivattyús tározós erőművek ellen vannak, holott ez lenne a lehetőség arra, hogy a szélenergia kiszámíthatatlan teljesítményét mégis tárolni tudjuk. És akkor hadd térjek át az atomenergiára, mert azt mondom, hogy ha széndiokszid kibocsátási technológiákból arról beszélünk, amely cseké, akkor nyilván az atomenergia ide tartozik, és most egy idézet következik, hogy pontos legyek. Négy kiemelkedő, környezetvédelemre szakosodott amerikai tudós nyílt levélben áll ki a nukleáris energia hasznosítása mellett. A négy kutató, aki eddig kulcsszerepet játszott a klímaváltozás veszélyére való figyelmeztetésben, arra szólította fel a világ vezetőit, hogy minden lehetséges eszközzel támogassák az eddiginél biztonságosabb nukleáris rendszerek fejlesztését. A Stanford Egyetem Nobel-díjas fizikusa Burton Richter úgy vélte, a négyek nyílt levélre olyat tettek, amit a zöld ultrák árulásnak tartanak majd. Tehát a felszólásomnak az a lényege, hogy amikor alacsony széndiokszid kibocsátású technológiákról beszélünk, akkor ebbe ne csak a szél és a napenergiát értsük bele. Igen, egyetértek, kutatást támogatni kell, új megújuló energiákra is szükség van, de jelenleg a realitást is figyelembe kell venni. Én felkészültem arra, hogy esetleg arra mértat Eckhart úr, hogy valami erőteljes szavakkal illeti a felszólásom, de ő már elment, tehát én bízom abban, hogy egy olyan kiegyensúlyozott energiastratégia születik, amely igénybe veszi, figyelembe veszi ezt a zöld, zöld igényét mindenkinek, de megmarad a realitásoknál. Köszönöm szépen. Thank you very much. And now Madame Cherier Piri. Köszönöm szépen, Cherier Piri következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kapcsolatban, amit az előző hozzászóló mondott, ott folytatom, ahol ő abba hagyta. Sokat beszéltem erről a kérdésről a holland parlamentben, és energiaprojekteken dolgoztam, ez azonban önmagában nem elég. Nem koncentrálhatunk csak a biztonságos és tiszta energiára, hanem az ellátás biztonságára is gondolunk el, és a megfizethető árakra. Vannak kogenerációs erőművek, amelyek nagyon jók, nálunk is van ilyen például, amely nagyon sok támogatást kapott az Európai Uniótól, nagyon tiszta erőmű ez, és a szél és napenergia fluktuációjával, vagy kiszámíthatatlanságával is felveszi a harcot. Ne, persze nem csak megújuló energiákról kell beszélnünk, hanem a többiről is. De ami a energiát illeti, egyre több kritikus hangot hallunk ezzel kapcsolatban Hollandiában, és, és a napenergiáról pedig egyre több pozitív hangot. Főleg az emberek, akik saját maguk a saját házuk környékén megpróbálták ezt alkalmazni, pozitívan számoltak be. Króte úr, köszönöm szépen, nagyon korán örült Balcó úr, majd én eljátszom Eichhautor szerepét. Nos, a tagállamok továbbra is saját maguk felelősek az energiamixért, úgyhogy néhány csatát nem, kell, nem itt kell megvívni. Én például a lengyel kollégámnak mondom, hogy nem vagyok, nem értek egyet azzal, hogy az energiaellátásból 85%-ot szénből fedezzék. Nálunk egyébként 95%-ban szélenergia van, és nem omlanak össze a hálózatok, úgyhogy kiváló az eredmények. A holland szomszédok egy kábelt akarnak lefektetni, hogy a német energiát használni tudják. A szélenergia és általában az energia ezzel kapcsolatban az externális költségek internalizálásáról kell beszélnünk. Mit jelent végeredményben, a nap végén mennyibe kerül az energia? Mindig tudósokra hivatkozunk, és azt mondjuk, hogy ez ennyibe kerül, annyiba kerül, azt mondjuk, hogy kilovattóránként 1,80-ba kerül a, az atomenergia. Mert az atom hulladékkal is valamit csinálni kell, és még senkinek nem sikerült erre megoldást találni. A jövő jövő generációk még mindig ott ülnek, és még mindig nem oldották meg a hulladék problémáját, holott már az, az atomenergiából származó villamos energiát már felhasználták, szélenergia. Ezzel kapcsolatban is nagyon sok probléma merülhet fel. Energiabiztonság. Szepsovics úrral ezt már, már beszéltünk erről, a valódi európai projektet akarunk, akkor hogyan tudnánk elérni, hogy azt, hogy oldjuk meg az apály-dagály energia kihasználását is. Ez egy olyan projekt lehetne, amely valóban akár a stabil árakhoz is hozzájárulhat. Amit akartam mondani először is, a jelentésben mindenképpen bele kell venni a külső költségek internalizálását, a valódi tényleges költségekről beszéljünk, mennyibe kell egy kilovatóra, és még egyszer, ami a gázt illeti. A CNG, LNG, stb. Nagyon sok lehetőség van itt még. Európa itt nagyon előjár, ami a hajógyárakat illeti, ebből bizony profitálhatunk, és hogyha az LNG mm, meghajtást támogatjuk. Ah, és hogyha meghatározzuk azokat a zónákat, ahol alacsony kémkibocsátású hajók közlekedhetnek, ilyen van már, ilyen van már részben, ehhez a megfelelő ösztönzőket kell használni Európában, kutatásfejlesztés, ezen munkahelyeket teremtünk minden területen, de leginkább a hajó gyártás terén, ahol nagyon sok munkahelyet építettek le, úgyhogy Dali eh, asszony javaslatát mindenképpen fel kell karolni. Köszönöm szépen, Demes Maker képviselő. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, az energiaellátás biztonsága valóban nagy aggodalmat jelent. Az Európai Bizottsági Nyilatkozatban is szerepel ez, megfelelő hozzáférést kell biztosítani az energiához. De azt hiszem, hogy az ellátás biztonsága nem elavult téma, ez nagyon aktuális. Nálunk Belgiumban valóban fennáll a, a áramkimaradás problémája, ugyanis a korábbi politikai döntések miatt felmerülhet ez. Még vannak tervek az elmúlt hónapokban, felmerültek tervek ennek a problémának a megoldására, mert egy áramkimaradás nagyon nagy probléma az iparnak, a gazdaságnak, különböző energiaforrásokra van szükség. A közel-kelet, illetve ukrajnai fejlemények másodszorban nagyon nagy hatással vannak az ellátás biztonságára. Így ez egy nagyon aktuális téma, és Szefcsovics biztossal folytatott vitánknak is fontos része. A biztos úr a 2020-as 2020-as célokat tartja szem előtt az alacsony szénkibocsátást, a megfizethetőséget, a fenntarthatóságot, az ellátásbiztonságot. Nagyon fontos prioritás az energia hatékony felhasználása, vagyis az energiahatékonyság. A megújuló energia, energiák nagyon fontos szerepet játszanak a fenntartható energiapolitikában, de azt se felejtsük el, hogy a tagállamok rugalmasságát is biztosítani kell. A tagállamok nagyon különböző opciókkal rendelkeznek. Például Flandriában a nagyon sűrű lakott területen a nagy megújuló energia projektek nem, megvalósítása nem lehetséges. Végül még három dolog megfelelően végig gondolt energiabiztonsági stratégiára van szükség. Másodszor energiahatékonyságra kell koncentrálnunk, végül pedig a tagállamok saját maguk kell, hogy döntsenek az energiamixről. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót az Európai Bizottságnak, Demé úrnak. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Megköszönöm, hogy szót kaptunk. Rendkívül aktuális ez a mai vita az energiabiztonság témájában. Egyrészt az ukrajnai események, események is megmutatták, hogy mennyire fontos az ellátás biztonsága, másrészt pedig az energia, a jövőbeli energia unióról is folyik most a vita, és ebbe beletartozik az energiabiztonság kérdése is. Két észrevételem lenne a mai felvetésekről. Egyrészt először is konszenzust vélek felfedezni azon a területen, hogy az energiabiztonság fogalmát széles értelemben használjuk. Úgy látom, hogy az alternatív energiaforrások kérdését illetően is nagy az egyetértés, illetve azt úgy látom, hogy a megújuló energiaforrások kapcsolatos kutatást is szeretnék támogatni. Májusban, a, tavaly májusban a bizottsági nyilatkozatban hasonlóképpen érveltünk mi is. Voltak ott köz, ö, olyan intézkedések is, amelyeket azonnali jelleggel kellett meghozni a válság miatt, de a jól működő és teljes mértékben integrált belső piac kiépítéséről is szóltunk akkor. A harmadik pont az energia létrehozás növekedés, növelése az EU-ban. Aztán új technológiák, ötödik a külső ellátás diversifikálása, és az utolsó pont az volt, hogy egy hangon szólaljon meg az Európai Unió a külső energetikai kérdésekkel kapcsolatban. Nos, ezt a fajta tág értelembe vett energiabiztonságot kívánjuk megtartani, ezzel kívánunk dolgozni. Nézzük most meg az elég hatékonyság kérdését, illetve a megújuló energiaforrásokat. Örül a bizottság annak, hogy önök így gondolkodnak. Véleményük szerint az energiahatékonyság hihetetlen potenciálja rendelkezik. Az energiahatékonyság a legolcsóbb energia, amihez az ember hozzájuthat. Csepcsovics alelnök úr az ITRE szakbizottságba látogatott el, és arról beszélt, hogy három dimenziót kell figyelembe venni. Egyrészt a fenntartható és versenyképes energiapolitika, ezért törődünk egyébként az önök munkájának. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm, hogy az elnök. Most pedig Kilolen asszonynak adom meg a szót, hogy levonja a következtetéseket és lezárja a vitát. Köszönöm szépen. Köszönet az összes kollégának, és köszönet a bizottság képviselőjének is. Nem szeretnék nem szeretnék senkit sem meggyőzni, politikai véleményét megváltoztatni tisztában vagyok azzal, hogy van olyan, aki a környezetet helyezi előtérben, más sokkal inkább a saját hazájának érdekeit, de rendkívül fontos az energiabiztonság, és mindenki tehet valamit azért, hogy hozzá tegyen valamit ehhez. Ehhez nem kell feltétlenül drága intézkedésekbe vagy látványos intézkedésekbe kezdeni. Azt hiszem, azonnal el lehet kezdeni az ezen való ténykérdést, mindenkit arra ösztönzők, hogy már most is kezdjenek el azon gondolkodni, hogy mit tehetnek azért, hogy energiát spóroljanak meg mindennapjaikban. Már ezzel is tettünk valamit az ügy érdekében. Sokszor szok, szoktunk azon sopánkodni, hogy minden milyen drága, de a szén, a kőolaj olyan források, amiből, amire rendkívül sokat költünk Európában, euró milliókat, milliárdokat, viszont hogyha a kutatást szeretnénk, az kutatást szeretnénk támogatni, az innováció felé indulunk el, akkor kicsit e felé kéne, e felé kéne tolni a finanszírozást is, viszont hogyha megmaradunk a jelenlegi szinten, akkor ahhoz előbb-utóbb, vagy meg szeretnénk maradni a jelenlegi formákban és szinten, ahhoz előbb-utóbb két bolygó is kéne, hogy ellássa szükségleteinket. Rendkívül fontos tehát, hogy védjük a környezetünket, intelligens fogyasztásra van szükség, az energiát is intelligensen kell fogyasztani, és mindenki tehet valamit ezért a mindennapjaiban. Kezdjük ezt el már most. Ezt a képviselők is megtehetik, gondolkodjon el mindenki azon, hogy hogyan lehet hatékonyan felhasználni az energiát, és ezzel már is tettünk valamit az energiabiztonság érdekében. Köszönöm szépen, és folytatjuk a közös munkát. Remélem, hogy nem lesz majd, nem kapok majd 800 módosítót. Ennél kevesebbre számítok, ugyanis köszönöm. Köszönöm, köszönöm hogy az elnök. Hát, ezt mi is reméljük, hogy nem lesz olyan sok módosító. A módosítók benyújtásának határideje február 3-a 12 óra. A szavazás itt az Envi-ben március 18-án lesz. Következő napi rendi pontunk következik. Ismét egy véleménytervezet. Ezúttal a Fejlesztési Bizottságnak készítjük ezt a véleményt az ebola válságról. Milyen tanulságot lehet levonni ebből a válságból, illetve hogyan lehet a jövőbeni válságokat, hasonló válságokat megelőzni. Az ebola járvány kitörése volt az egyik legsúlyosabb olyan probléma, ami az egész világot megrázta tavaly. Többször is beszéltünk erről itt az ENVI szakbizottságban, vendégeket is hívtunk meg, hogy ezt megbeszéljük, és a DEVE szakbizottság úgy döntött, hogy egy saját kezdeményezésű jelentést fogalmaz meg ebben a témában, és mi ezzel kapcsolatban véleményt írunk. Abaunsz úr ennek a témának az előadója, utána pedig a vita következik. Gracias, presidente. Voy a intentar... Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálom összefoglalni az elmúlt hónapok helyzetét. Az Európai Unió egységként próbált meg fellépni, legalábbis ez lenne majd a jövőben a cél. Tavaly tavaly márciusban jelent, tavaly márciusban tört ki ez a járvány. Afrikában több mint 6000 áldozata volt. Eddig példa nélküli, hogy ilyen sok, hogy ilyen sok áldozata legyen ennek a betegségnek. A orvosok határok nélkül számol be erről. Nyolc országban sújtott le ez a betegség, a legsúlyosabban érintett ország Nyugat-Afrika volt, illetve térség Nyugat-Afrika volt. Városokban és vidéken is nagyon súlyos volt a helyzet. Egyébként nem csak az afrikai kontinensen, hanem azon kívül is voltak megbetegedések. Az ENSZ biztonsági tanácsa és sürgőségi ülést szervezett, amikor kitört a válság, az orvosok határok nélkül áprilisban húzta meg a vészharangot, akkor közölték, hogy eddig példátlan járványról van szó, egyszerre tört fel három országban, azonnal egymás után bekövetkezett, nagyon sok volt az áldozat, nagyon sok volt az áldozat, és ilyen virulens és erőszakos vagy agresszív vírust még sosem láttak az orvosok. A betegek ellátását sokszor civil szervezetek végezték, például az orvosok határok nélkül. Nagyon fontos volt a WHO segítsége, illetve az EU és az USA segítsége is. Ők pénzzel, illetve orvosi személyzettel, kórházakkal és emberi erőforrással segítették, segítettek, de ezek valójában csak ígéretek voltak, nem jelent meg ez a segítség a helyszínen, ezért a vírust nem sikerült megfégezni. Nemzetközi egészségügyi válsághelyzetet hirdetett meg a WHO nyáron. Öt hónappal a betegség kitörése után még mindig nem történt komoly fellépés a helyszínen, a WHO részről. Szeptemberben az ENSZ nyilatkozatot tett, melynek értelmében a nemzetközi békét is fenyegeti ez a betegség. Amikor Európába és az USA-ba is végre elérkezett a vírus, akkor kezdték el, kezdtek el igazából foglalkozni ezzel az emberek, de addigra már sajnálatos, sajnálatos módon túlságosan sok volt az áldozat. Véleményem szerint a WHO, bár komoly munkát végzett, nagyon lassan reagált, nagyon lassan volt halandó arra, hogy fölvegye a vezető szerepet. Úgy vélem, hogy a WHO-nak jobban fel kell készülni a hasonló helyzetekre, illetve ki kell alakítani egyfajta munkamódszert, hogy hogyan lehet ilyen válságos helyzetekben fellépni. Nos, amit pedig az ígéretekről említettem, a felajánlásokról mondtam az imént, az is nagyon súlyos probléma, tehát hogyha egy nemzetközi szervezet vagy egyes, tag, egyes országok megígérnek valamit, akkor rendkívül fontos, hogy ez meg is érkezzen a helyszínre. A legfontosabb kihívás az, hogy rugalmas legyen a segítség, illetve hogy alkalmazkodjon egy olyan járványhoz, amely folyamatosan változik. A vidéki területeken sokszor nem volt meg a megfelelő feltételrendszer, és sokszor otthon, a lakásban kellett a betegeket, a betegeket gondozni, és ezzel kapcsolatban nagyon komoly volt, nagyon komoly félelmek éltek Afrikában. Sok tehát a félelem Afrikában is, Európában is, az oltóanyag pedig még mindig nem létezik, különböző vizsgálatokról van már hír Afrikában, de ez kis elkés, elkésed. A WHO az év vége felé sokkal aktívabb volt, ez való igaz, még egy missziót is küldött Afrikába, de sajnálatosnak tartom, nagyon sajnálatosnak tartom azt, hogy nem volt megfelelő a tagállamok és a bizottság közötti együttműködés, bár euromilliókat áldoztunk erre a célra, sokkal hatékonyabbnak kellett volna lennie. Úgy vélem, hogy Afrika felé sokkal, Afrikának sokkal több figyelmet kell szentelnünk gazdasági és szociális szempontból is. Továbbá rugalmasságra van szükség, rugalmasabb segítségnyújtás vár el tőlünk a világ. visszahúzódóban van a járvány, de nem szabad, meg, nem, engedjük, nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne legyünk óvatosak. Nem, nincs még ellenőrzésünk alatt a járvány, és a vírus folyamatosan változik, ahol erről, ahogy erről a Pasteur Intézet is tájékoztatott. Sierra Leone-ban, Gineában az egészségügyi rendszer romokban van, és a WHO arról tájékoztatta a világot, hogy egy hét múlva már teljesen kiürül a kasszájuk, nem tudnak ezzel a kérdéssel tovább, nem tudják ezt a kérdést tovább finanszírozni. Vannak olyan tagállamok az Európai Unióban, akik kiválóan helytáltak, mások egyáltalán nem foglalkoztak a kérdéssel, szerintem az EU összességében nem reagált rosszul. Elnök, köszönöm. Most az emlékjelentéstevők köszön, következnek. Nikola Langen asszony az első a néppárt részéről. Ja, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném elmondani, nagyra értékelem a jelentéstevő szövegét, egyrészt az elemzést tekintve, másrészt pedig a levontanulságokat illetően. Jelen pillanatban örülhetünk, hogy a három leginkább érintett országban csökken a fertőzöttek száma. Több mint 42 napja továbbá nem került sor újabb fertőzésre Maliban, úgy tűnik, hogy ez egy ebolamentes országgá vált, mégpedig, és január 23-a óta Sierra Leone is csökkentette a beutazási korlátozásokat, de ez nem elegendő. Meg kell vizsgálnunk, hogy milyen hibákat követtünk el, hol mulasztottunk, és el kell gondolkodnunk azon, hogyha előfordul még egyszer egy ilyen eset, vagy egy hasonló járványra kerül sor, akkor hogyan tudjuk elkerülni azt, hogy ilyen katasztrofális reakcióra kerüljön sor, mint amit a fertőz, illetve a járvány kitörésének első időszakában láthattunk. A jelentéstevőhöz hasonlóan én is nagyra értékelem a hatóságok, önkéntesek, kutatók, orvosok és minden egyéb résztvevő bátorságát és szerepvállalását. Fontos továbbá, hogy az ENVI szakbizottság felhívja a figyelmet az új orvosi eszközök kialakítására is. Nem szabad a jövőben megengedni, hogy egy hasonló helyzetben az világ ilyen kevéssé cselekedjen és avatkozzon be. Jobb koordinációra, jobb fellépésre van szükség, és szerintem ki kellene nevezni egy Európai Uniós ebola koordinátort az Európai Bizottságon belül, illetőleg üdvözlöm, hogy született egy ilyen döntés, de szerintem fontos lenne nemzeti szinten hasonló lépéseket tenni, hogy létrejöjjön egy kommunikációs hálózat az Európai Unió és a nemzetállamok között, és lehetővé váljon egy koordinált, koordinált összehangolt fellépés. Szerintem az alapvető higiéniai kérdések, a fertőtlenítés, a tiszta ivóvízhez való hozzáférés, a működő szennyvíz elvezetési rendszer kérdését is szerepeltetni kell a véleményben az elvi részéről. Fontos mindez azért is, hogy szavatoljuk az európai polgárok biztonságát és egészségét. Ehhez szükséges az is, hogy nemzet és európai szinten intenzívebbé váljon az információcsere. Végül, de nem utolsó sorban, Nyugat-Afrikában nagy szükség van európai orvosokra, gondozókra, de sokan még mindig megfertőződnek a helybéli szerepvállalásuk során. Emellett probléma, hogy mit kezdjünk az ebolába, eboláltal sújtott területekről visszatérő megbetegedettekkel. Szerintem szisztematikusan ellenőrizni kellene az ilyen országokból visszatérteket, hogy előfordulnak-e náluk az ebola szimptomái. Köszönöm szépen még egyszer a jelentéstevő munkáját. Köszönöm. Most megadom a szót a szocialisták nevében. Kábezen Béza asszonynak. Köszönöm szépen. Én is szeretnék először köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Olyan téma ez, ami nagyon sokat változott, nagyon kevés idő alatt, és folyamatos figyelemre kényszerít ez minket. Rendkívül fontos az, hogy pontos adataink legyenek, ezek benne vannak a jelentésben, de ezeket folyamatosan frissíteni kell vannak általános észrevételem és konkrét gondolataim. Konstruktívnak tartom az eddigi együttműködést. A WHO is beismerte, hogy bizonyos hibákat elkövetett, nem minden úgy zajlott, ahogy azt elgondolták. Az együttműködés kérdésében is sokat kell tenni, a szinergiák kialakítása érdekében el kell tehát ismerni, hogy hibák történtek, de az új kihívásokhoz pozitívan kell hozzáállni. A WHO, illetve az ENSZ márciusban, 2014 márciusában tette meg azt a nyilatkozatot, hogy kitört ez a, kitört ez a vírus. Hat Kilenc hónapba telt, még ellenőrzésük alá vontuk a vírust. Általában a három-hat hónapos időszakra mondhatjuk azt, hogy ellenőrzésünk alatt tudhatjuk a vírust. Ekkor mondhatnánk azt, hogy ez kielégítő fellépés. Ami az EU-t illeti, szeptember 18-án reagált az Európai Parlament erre a WHO bejelentése után, és 1100 egy, millió euróval járultunk hozzá a válság leküzdéséhez Európai Uniós szinten. Nagyon fontosnak tartom, hogy továbbra is koordináló szerepet lássanak el a különböző nemzetközi intézmények, mint a WHO, hiszen egy ennyire rászoruló régióban egy ilyen hihetetlenül veszélyes járvány csak ezt a megoldást teszi lehetővé. Mint említettem, a WHO tehát elismerte, hogy voltak gondok, de az, az ENSZ egy rendkívüli üléssel, ülésben foglalkozott ezzel a témával, pedig a történetében nem volt túlságosan sok ilyen. Ez volt az első eset, hogy ekkora dimenziójú járvány tört ki, nemzetközi járvány tört ki. A madárinfluenza volt talán még hasonló, de nem ekkora mértékben, és úgy vélem, hogy erre mindenképpen utalni kell, tehát a járvány nagyságára ebben a jelentésben. Még három konkrét dolgot szeretnék mondani, a sürgőségi illetve a gyors reakció mindenképpen növelni kell a WHO-n belül. Az Európai Unió az Európai Unió fellépését egyébként egyrészt egy biztos, másrészt pedig egy ügynökség, ügynökség vezette. Úgy vélem, hogy valamilyen módon fel kell készülni olyan helyzetekre, hogy egy ennyire rászoruló régióban törjön ki egy járvány. És a harmadik dolog pedig az, hogy egy Európai Uniós alapból még utolsó, az utolsó pillanatban 800 millió eurót sikerült szánni arra, hogy a vírust leküzdjük, legyőzzük. Tehát Összefoglalva rendkívül fontos a nemzetközi együttműködés és koordináció ilyen nagy feladatok esetében, másrészt pedig hadd mondjam el azt, hogy az egészség, a megfelelő egészségügyi ellátás és egészségügyi rendszer nem luxus. az, hogy hogyan tud reagálni egy ilyen járványra egy egészségügyi rendszer, ez mutatja meg, hogy mennyire életképes, mennyire erőteljes. Sajnos Jelen esetben ez nem történt meg. Egy úti tervre van szükség, amely, amelyet használhatunk ilyen mértékű járványok kitörésekor. Most már a válság, vagy ez a vírus, a járvány legyőzésének második fázisában vagyunk, a megbetegedéseket ellenőrzésünk alatt tudjuk, Fontosnak tartom továbbá a megfelelően hatékony diagnózist, hiszen erre tudományosan is bizonyított, hogy lehetőség van, hogy nullára csökkentsük a megbetegedések számát. Az Európai Uniónak elkötelezettnek kell lennie, és egy alapot kell kialakítani, illetve azt is fontosnak tartom, hogy a fejlesztési segélyek 20%-ét legalább ilyen típusú kérdésekre fordítsuk, tehát a köz, közegészségügyet, az egészségügyi rendszerek megteremtését, javítását kell finanszírozni Európából. Ellenzést tárgyává kell tenni, hogy hogy lehetne a leghatékonyabban ezt megtenni a rászoruló régiókban. A harmadik konkrét elgondolásom a, az oltásokra vonatkozik. Úgy tűnik, hogy most már rendkívül közel van az oltás kidolgozása, tehát kéznyújtásnyira van az eredmény. Fontosnak tartom, hogy a rászorulók hozzájuthassanak az oltáshoz, amint ez elkészül Nyugat-Afrikában, de más innovatív kezelések, kezeléseket is támogatni kell. Említettem tehát, hogy karnyújtásnyira van a megoldás. Mindent meg kell tenni azért, hogy napvilágot lásson az, az, az oltás, illetve egyébként is mindent meg kell tenni azért, hogy a vírus többet ne üthesse fel a fejét. Biztonságos oltásra van szükség, amely egyszer mindenkorra megszünteti a betegséget. Fontosnak tartom, hogy az Európai Unió, illetve a nemzetközi szervezetek mindent megtegyenek azért, hogy a lehető leggyorsabban megtüntessék az ilyen típusú járványok. Köszönöm szépen! Most Piacsa úr következik az ECR frakciótól. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, de mint mindig, amikor ilyen dinamikus helyzetben merül fel a jelentés, időközben már megváltoztak a, megváltozott a helyzet. És ne felejtsük el ezt. Természetesen a kutatás alakul. Van már kutatási tevékenység a járvány leküldésére, oltásra, klinikai teszt alatt van ez most éppen az ebola elleni oltóanyag a helyzet, tehát változik. Koordinálnunk kell az Európai Unión belül, meg kell nézni, hogy mi történik a WHO-ban, mire érdemes nekünk koncentrálni, és meg kell próbálni az ebolát kiírtani, mint ahogy ezt tettük a himlővel. Természetesen segítenünk kell azoknak az országoknak, amelyek nem tudják megvásárolni az oltóanyagot, mert nincs rá pénzügyi lehetőségük. Persze, emellett még pénzügyi segítséget kell nyújtani azoknak az országoknak is, amelyeket a legnagyobb járvány érte meg kell próbálnunk segíteni a vírus leküzdésében, ezt tehetjük higiéniai eszközökkel, fellépéssel, de megelőzéssel is. Minél több embert kell immunissá tenni az ebola vírusra. A jelentéstevőnek szeretnék köszönetet mondani ezért a jelentésért. Remélem, hogy azok a törekvések, amelyek az ebola elleni harcban felmerültek, folytatódnak és koordinált módon folytatódnak. Sem a parlament, sem a parlament, ö, bizottság nem fogadhatja el, nem felejtheti el, hogy nagyon szegény országokról van szó. Belső-külső konfliktusok terhelik ezeket az országokat, úgyhogy mind természetbeni, mind pedig pénzügyi segítséget kell nyújtanunk. Köszönöm, megadom a szót a e, liberálisok nevében a következő hozzászólónak. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, úgyhogy gondoljunk, e, szeretnék emlékeztetni arra, hogy gondolnunk kell az áldozatokra és az ő családjaikra is. Nagyon sok e, tanulságot levonhatunk ebből a válságból, nagyon lassúak voltunk a válaszadásban. Ne kell tanulnunk ezt, le kell vonnunk ezt a tanulságot. Gyorsabban kell reagálnunk. Remélem, hogy ezt már megkezdtük. magának a betegségnek különös hatása volt, nagyon nagy hatása volt Nyugat-Afrikában, főleg a kulturális hagyományok miatt. az elhunytaktól való búcsúvétel szokásain változtatni kell, kulturális gyakorlatokon változtatni kell ezekben az országokban. Ehhez oktatásra van szükség, ez nem egyszerű, de már egyre jobb a helyzet. Vannak új javaslatok, például új technológiai megoldások, például a telefon emlékezteti az embereket, hogy mossanak kezet, ezek olyan dolgok, amelyekre 10-15 éve még nem is gondoltunk volna. Ami az oltást illeti, az ezzel kapcsolatos kísérletek nagyon biztatóak. Ez az összefogásból adódik, az Oxfordi General egy intézet továbbra is a TBC és a malária elleni további oltanyagokon dolgozik, és ezeket eh, át lehet adni az ebola kutatásokra is. Ezt a kutatást európai támogatásból folytatják. Gyakran nem történik meg a megfelelő kutatás ilyen nagy kihívást jelentő betegség esetében, holott ez nagyon ez elengedhetetlen, és az, ennek támogatása is elengedhetetlen. Az egyik legfontosabb aspektus itt az, hogy ez a legnagyobb áldozat csoport, az egészségügyi dolgozók csoportja volt. Libériában azonban csak 51 orvos volt, Sierra Leónéban, ahol 6 millió lakos van, csak 136 orvos dolgozott kezdetekben. Az orvosok és a nővérek voltak a frontvonalon, és őket decimálta ez a járvány. Azért nagyon fontosnak tartom, hogy támogatni kell ez az ország Mm, orvosait és nővéreit, és szembe kell nézni ezzel a problémával, hogy sok esetben azért nincsen megfelelő számú orvos ezekben az országokban, mert Európába vándorolnak az orvosok és a, és a nővérek. Ezt orvosolni kell ezt a problémát. A másik dolog, amiben problémát látok, azok a nagy kórházak voltak. A kis központok és a kis kórházakban eh, sikerült jobban eh, kordában tartani a problémát, a nagy kórházakban pedig ez nehezebb volt. A New Tech itt nagyon fontos szerepet játszik, játszhat, megint csak telefon hálózaton lehet segítséget nyújtani, támogatást adni kisebb kórházaknak, például gyógyszerrendelésben, orvosi eszköz rendelkezésre bocsátásában. Végül pedig mit tanulhatunk ebből? Ezek az országok most nagyon nehéz helyzetben vannak de egész um, egy egész év termése veszett el, kiestek az emberek, elhunytak a gazdák, a kis hál, kereskedelmi hálózatokban nincs, aki dolgozzon. Évekig tarthat az országnak, hogy felépüljön ebből. Más más orvosi megelőzési programok, gyermekbénulás elleni harc, stb. egyszerűen megszűnt. Aztán itt vannak az árvák, a, a árvák helyzete, a megdecimált közösségek, a hátramaradottak. További vál, um, tanulság, amit le kell vonnunk, az az, hogy ezeknek a járványoknak a városi környezetben sokkal nagyobb az esélyük, főleg a lerobbant városi területeken. Meg kell nézni az okokat is. Azt gondolják egyesek, hogy egy bizonyos hús fogyasztásából merült fel, vagy emiatt eh, merült fel ez a veszély, az ebola eh, veszélye, eh, és ez gyakran egyes országokban ez elengedhetetlen proteinforrás, és ezt ráadásul Európába is beszállították. Az Ugye hallottuk délelőtt, hogy minden lánc annyira erős, amennyire erős a leggyengébb lánc szeme. Ennek a húsnak az Európába való importálása hatalmas nagy problémát jelent. Köszönöm szépen a jelentést és a lehetőséget, hogy erről beszéltünk. Si, merci beaucoup, madame. Je passe la parole maintenant à monsieur Pedicini. Pour... Köszönöm szépen, Pedicini úr következik az EFT részéről. Grazie anche al relatore. Köszönöm, próbálom röviden elmondani a véleményemet. Eh, nagyra értékeljük az előadó munkáját. Egyetértek vele abban, hogy az afrikai erőfeszítések mellett a WHO arról nyilatkozott, hogy bizonyos országban nagyon komoly hiányosságok vannak eh, kommunikációban, illetve a eh, karantén intézkedésekben is. Az, e, az sikerült elérni, hogy azon 14 ország esetében, ahol a legtöbb eset volt, e, ezekben az országokban megfékezzék a betegség terjedését. Nagyon sok civil szervezet volt jelen a terepen, az Emergency volt az egyik, erről keveset beszéltünk, vagy olyan civil szervezetek is, amelyek az első, akik a frontvonalban volt, voltak. Úgy vélem, hogy jobban figyelembe kéne venni azt, hogy a vírust ugyan el kell szigetelni, de a betegeket nem. Gondolok itt az egészségügy dolgozókra is, a betegek mellett ennek komoly veszélye van. Az egészségi dolgozóknak garantálni kell azt a jogot, hogy bármilyen orvosi kezeléshez hozzájuthassanak a hazájukban, vagy az Európai Unióban, ahol megvan a feltétele annak, hogy kezeljük az, e az ebolát. Köszönöm, mondja az elnök. Most a többi képviselő következik, Schreier Kerik asszony. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, bij mij was de eerste vraag in... Eh, Köszönöm szépen. Augusztusban és szeptemberben nagyon szomorú hír volt számomra az, hogy hány áldozatot szedett már ez a, ez a vírus. Örülök annak, hogy létrehoztuk ezt a jelentést, és örülök annak, hogy véleményt írunk róla. Mindenképpen el kell azt érni, hogy az ebola, hogy az ebolát elszigeteljük, de azért gondoljunk a jövőre is, hiszen tanulságokat kell levonni az ebola járványból. Elképzelhető, hogy a jövőben még súlyosabb betegségek lesznek majd ilyen járványosak, vagy alakul ki majd egy ilyen járvány, mint például a tuberkulózis, vagy bármi más. Az ügynökségeken keresztül rendkívül sok pénzt szánhatunk ezekre, ezeknek a betegségnek a megelőzésére, de hogyan lehet ezt hatékonyan megszervezni? Strasbourgban elvileg arra jutottunk, hogy nem feltétlenül van elég pénzünk erre, aztán 500 milliót mégiscsak sikerült szerezni, jövőben hogy fogjuk ezt a kérdést megoldani? Nagyon sok árva lesz majd a betegség levonulása után, hogyan, lehet, hogyan segíthetünk, milyen finanszírozással segíthetünk a helyzet megoldásával. Én olyan országból származom, ahol sok minden történt, ez biztos, de mindenképpen nagyon oda kell minden oda, nagyon oda kell figyelni azokra, akik a, ezekben az országokba akarnak látogatni. Elnök, köszönöm, más nem kért szót. Sprenger úrnak adom meg most a szót, az ECDC főigazgatójának, parancsoljon igazgató úr. Thank you very much. Köszönöm szépen. A jelentés tevő egy kicsit szomorú jelentést írt, de sajnos egyet kell értenem számos dologgal, ami elhangzott, és a legtöbb hozzászólóval is nem igazán pozitív kicsengésű ez a történet. A legfontosabb az az, hogy ebből tanulnunk kell. Mit tanulhatunk? Amit elmondhatok, az az, hogy ami az ECDC-t illeti, öt csapat, aki Gínában dolgozott terep munkások voltak gyakorlatilag, és igyekeztek helyi csapatokat segíteni abban, hogy a betegséggel szemben fellépjenek. Nagyon sok más probléma is felmerül, például nincsen üzemanyag nem lehet eljutni távoli térségekbe, és emellett biztonsági kérdések is felmerülnek, úgyhogy nem mindig egyszerű és lehetséges a távoli területekre eljutniuk a csapatainknak. Nagyon nehéz ezt innen megoldani, de ez a valóság. Aztán emellett vannak azért pozitív hírek is. Tudom, hogy az Afrikai Unió úgy döntött, hogy létrehoz egy afrikai betegség járvány ellenőrzési központot nem csak az Amerikai Egyesült Államok hatóságát keresték meg, hanem ezt az ECDC EU-s hatóságot is, hiszen az európai struktúra hasonló lehet az afrikai struktúrához, ahol sok független állam van. Tehát az Afrikai Unióval kapcsolatban vagyunk az Európai Uniós képviseleten keresztül, és remélhetőleg támogatni tudjuk őket abban, hogy egy fenntarthatóbb lehetőséget dolgozzanak ki a járványok ellenőrzésére, kordában tartására. Remélem, hogy ebből tudunk majd további tanulságokat levonni. Nagyon könnyű a WHO-t, WHO-ra mutogatni, de nem ilyen egyszerű a megoldás. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Most az Európai Bizottság képviselőjének adom meg a szót. Uh, thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Uh, Dr. Philip Mónnak uh, hívnak, az Econál dolgozom. Orvos doktorként nagyra értékelem uh, ezt a postmortem elemzést, de orvos doktorként azt mondom, hogy ezzel meg kell várnunk azt, amíg valóban meghal a páciens. Valóban stratégiai tanulságokat lehet levonni az eddigiekből. Időközben el kell ismerni, hogy sok hibát követtünk el, folyamatosan tanuljuk a taktikai válaszokat, és tanulságokat vonjuk le. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a járvány még mindig tart, és a járvány leküzdésén még továbbra is dolgoznunk kell, erre kell összpontosítani a fáradozásainkat. Emellett bizonyos mértékbe, mértékig azt is el kell mondanom, hogy nem szabad túl nagy, túl nagyban ostorozni maguknak, magunkat. Az Európai Unió és Bizottság bizonyos pozitív lépéseket tett egyértelműen. Az ECO-nál a WHO-t, a Vörös Keresztet egy héten belül összefogtuk a, egy héten belül a járvány azonosítása után mobil laboratóriumokat hoztunk létre és állítottunk fel Gíneában. Egy héten belül az ECO szakértők egy héten belül a helyszínen voltak. Aztán igyekeztünk a pénzügyi segít segítségnyújtást a nem ebola problémákra fenntartani. Ez nem egyszerű, és de igyekszünk a jövőben is koncentrálni ezen szolgáltatások nyújtására. Az Európai Unió sürgősségi válaszadó, vagy reakciós központja heteken belül reagált, fölállította a kapcsolatot a DG-k és a különböző szolgálatok között, és a tagállamokat is bevonta ebbe. Naponta találkoztunk, számos tagállam és minden érintett DG nagyon komolyan vette ezeket az üléseket a járvány kitörése óta, és azóta is így van ez. Ezeket az üléseket az ENSZ előtt és más partnerek előtt is megnyitjuk hetente egyszer, és vannak olyan partnerek, akik hetente részt vesznek az, a fellépés koordinálására. Az EQ emellett az Európai Uniós polgári védelmi mechanizmust eh, is koordinálja, és itt lehet a tagállamoktól természetbeni juttatást kérni az érintett területeknek, a tagállamok ezekre a kérésekre nagy vonalúan válaszoltak, és nagy értékű természetbeni juttatást biztosítottak. Emellett nagy erőfeszítéseket tettünk a tagállamokban, amely lehetővé tette az expetek számára, a kint tartózkodó európaiak számára, hogy evakuálják őket és hazahozzák őket. Két tagállamunk vezető ország szerepet játszik a helyszíni segítségnyújtásban, és nagyon sokat tettek a járvány leküzdésére. Végül pedig szeretném hangsúlyozni azt a tényt, hogy a többi DG-ben dolgozó kollégákkal szeptember 15-ére egy nemzetközi konferenciát szervezünk az ebola járvány, rendeztünk az ebola járványról, a legtöbb tagállam részt vett, és partnereink is december 12-én ezt meg is mételtük, és nyilván tudják, hogy március 3-án lesz még egy nemzetközi magas szintű konferencia az ebolával kapcsolatban. És most, ha megnézzük, és itt megnézzük, hogy a jövőben mit tehetünk ezen országoknak megsegítésére. Van azonban számos terület, ahol nem voltunk ilyen eredményesek. Az egyik olyan terület nekem, aki igyekszem a válaszadást koordinálni, ami számomra tehát nem volt ilyen sikeres, az az, hogy úgy tűnik, hogy nincsen egy állandó egészségügyi dolgozókból álló csapatunk, akit a terepre küldhetnénk. Az LCDC kb. 300 emberrel dolgozik. Ha az USA járvány ellenőrzési hatósága, ha jól tudom, 15 ezer emberrel. Az Egyesült Királyság, Franciaország eh, együtt fölállított egy fontos rendszert a válaszadásra, ebből lehet tanulságokat levonni, és azt gondolom, hogy Franciaország és Németország egy fehér könyvet nyújtott be arra, hogy eh, fehér sisakosokból állítsunk eh, fel egy csapatot. Ezek tartalékos orvosi személyzetből állna, álló csapat lenne. Tehát nagyon sok tanulságot le lehet vonni, és nagyon értékes ez a, gyak, ez a tevékenység, amit a parlament végez, de ne felejtsük el, hogy a járvány még mindig tart. A DEFCO-ból érkező kollégámnak adnám át a lehetőséget, hogy ő is beszámoljon a tevékenységükről. Köszönöm. Sí, allez Köszönöm, parancsolja. Köszönöm, Didier Verszé vagyok. A DEFCO, DJ DEFCO-ban vagyok, a nyugat-afrikai szakértő, illetve osztályvezető. A DJ DEFCO együttműködik a Világbankkal és az ENSZ-el. A Recovery Needs Assessment elkészítésén azon országokban, amelyeket leginkább érintett az ebola válság. Ez három olyan ország, ahol nagyon komoly gondok vannak, egyrészt gyenge lábakon áll, állnak az országok, a kormányzás igazgatás nem megfelelő, és a szociális, oktatási, illetve egészségügyi rendszer is nagyon alul van finanszírozva, nagyon gyengék ezek. Ilyen állapotban, ilyen a helyz, ebben a helyzetben kezdjük el az elemzést, Egyébként együtt működünk az érintett országok kormányával is, tehát a három kormányal együtt működünk. Az ENSZ, a Világbank és mi továbbra is segíteni fogjuk ezeket az, ezt a három országot, tehát hosszú távú segítségre számíthat Sierra Leone, Libéria és Guinea. Fontosnak tartom, hogy a három alul finanszírozott rendszert támogassuk, tehát kiválasztottuk, hogy melyik országban az oktatást, melyik országban az egészségügyet. Mind a három országban jelen van az EU, és nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy az igazgatási vagy kormányzási helyzetet is javítani kívánjuk, ez mindenképpen prioritás, és az ebola után nyilvánvalóvá vált, hogy ezzel valamit kezdeni kell. Az Európai Bizottság azonnal megpróbált fellépni Sierra Leone-ban és Gineában. Pénzügyi segítséggel éltünk, hiszen az ebola kitörése, az ebola járvány kitörése nagyon hamar ellehetetlenítette a pénzügyi helyzetet ezekben az országokat, és ezáltal nyilván a nemzetközi bizalom is lecsökkent. Azt próbáltuk fellépni az Európai Bizottság, hogy költségvetési támogatással a helyzeten valamit javítson, hiszen különben teljesen elszigetelődött volna ez a három ország. Tehát 2014-ben Libéria 30 millió eurót kapott, Sierra Leona pedig 22,6 millió költségvetési segítséget kapott az EU-tól. Rendszeresen missziókat küldünk az érintett országokba, még olyan országba is, ahol olyan környező országokban is, ahol igazi egészségügyi rendszer nincs, segítünk egy ilyen egészségügyi szolgáltatási rendszer kidolgozásában, megszervezésében. Elképzelhető, hogy a tagállamok, a tagállamok finanszírozzák ezt, például Sierra Leone esetében, Sierra Leone esetében az, egy, az Egyesült Királyság, stb. stb. stb. Aztán az árvák kérdése is felmerült. Nos, erre való alapokat is kidolgoztunk, az AWARE nevű program keretén belül sürgősséggel fogjuk ezeket mi hamarabb folyósítani. A géniai civil szervezetek és a kormány is bejelentette igényét erre a finanszírozásra. Nyilvánvaló az, hogy a fellépésünk nem volt tökéletes, a koordinációt mindenképpen fejleszteni kell az egészségi dolgozók és az orvosok terepre küldését is gyorsabban kell elvégezni. A, a három érintett főigazgatóság egyébként azonnal elkezdte a közös munkát, hogy megpróbáljunk az a rendelkezésre álló eszköz, rendelkezésünkre álló eszközökkel mi hamarabb fellépni. A fejlesztési eszközök egyébként általában elég lassan ledülnek be, elég hosszú ideig tart, amíg ezeket el tudjuk, amíg el tudjuk kezdeni ezeket használni, de aztán hosszú távon jelen vannak. Úgy tűnik, hogy most 2020-ig tart majd ezeknek a hatája. Köszönöm, Verszé úr, mondja az elnök. Most a jelentés tevő, illetve az előadó következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, Engel elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a kollégák véleményéért, munkájáért illetve az ECDC igazgatójának és a bizottság képviselőinek is, sőt, még a titkárság dolgozóinak is köszönetet mondok munkájukért. Lehet, hogy eltér a véleményük azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság vagy az EU hogyan reagált a válságra, de nagyon fontos az, hogy a terepen mi történik, de abban egyetértünk, hogy konstruktív szellemben fogunk ehhez a témához. Több gondolatot, észrevételt hallottunk, ezek mind nagyon érdekesek, a koordináció, tájékoztatás, kommunikáció, ezek a kulcsszavak, illetve egy ebola koordinátor kinevezése, kinevezésének gondolata is felmerült. Nyilván sok dolga lesz majd egy ilyen koordinátornak, nem csak ebolárval, hanem más fertőző betegségekkel vagy járványokkal is foglalkozna. Vannak olyan betegségek, amelyek még több áldozatot szednek, mint az ebola, és ezekkel is fel kell venni a harcot. Pontosnak tartom tehát, hogy, meg, hogy megfelelően a koordináció a, az EU és a WHO között, például paramétereket lehetne, közös paramétereket kidolgozni, de másra is gondolhatok. A WHO is komoly munkát végzett, más nemzetközi szervezetek is, nem csak az orvosok határok nélkül van ott a terepen, más civil szervezetek is. Konstruktívan kell tehát hozzáfogni ahhoz, hogy a jövőben, az a munkához, hogy a jövőben meg tudjuk előzni a hasonló járványok kialakulását. Azt hiszem, hogy a bizottság is sokkal több rétűbben lép mint amiről én itt írni tudtam az anyagban. Nagyon, nagyon-nagyon nehéz eljutni a terepen a betegeket, ezt mindenki tudja, azok, akik ott voltak, az, akik segítettek a ebola leküzdésében, akkor is tudják, hogy mennyire nehéz körülmények között kellett dolgozni. De azt hiszem, többre van szükség, és többet is tudunk tenni. A rendelkezésre álló eszközökkel már sokat lehet elérni, de elképzelhető, hogy több eszközre van szükség, hogy még rugalmasabban, még gyorsabban tudjunk fellépni, hogyha fölmerül, a, fölmerül el az igény, hogyha válsághelyzet alakul ki. Hallottunk az elemzésről is. A három országot, illetve az egész régiót a lehető leggyorsabban ki kell értékelni. Aztán oda kell figyelni a legrászorultabbak helyzetére, az, oda kell figyelni az árvákra, a nőkre. Ez mind nagyon fontos. És a régió egészségügyi rendszerét is mindenképpen meg kell erősíteni, ehhez megvannak az eszközeink. És azt hiszem, hogy ha mindannyian együttműködünk itt a kollégák egymás között, akkor nagyon jó kis dokumentumot tudunk megfogalmazni. Elnök, köszönöm szépen! köszönöm az előadónak a munkáját, köszönöm a kollégák észrevételeit. A módosítókat február 10-ig lehet benyújtani, délig. Itt az MV-ben március 26-án szavazunk, és a DEV-ben pedig július 15, 14-én, 15-én. Nézzük a következő napi rendi pontot az Európai Bizottság képviselőivel és az Európai Gyógyszerintézet, vagy Gyógyszerügynökség képviselőivel fogunk eszmecserét folytatni. Péter Lize kérésére kerül sor erre az eszmecserére, át is adom neki rögvest a szót. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Arról van szó, hogy decemberben ismeretessé vált, hogy egy GSK Bioscience nevű cég Indiában klinikai vizsgálatokat hajtott végre, és eközben nagyon súlyosan megsértették a szabályokat. Sok éve, legkésőbb azóta, hogy Glennis Wilmet jelentését elfogadtuk, az a helyzet állt elő, hogy hogyha gyógyszerek engedélyeztetésére hajtanak végre klinikai vizsgálatokat, akkor az európai szabályoknak meg kell felelni. Sok éve vannak már jelek, amelyek arra mutatnak, hogy ezt nem történik meg kellően, ezért felszólítottuk az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja meg a helyzetet. A leghatékonyabb fegyver a kezünkben nyilvánvalóan az engedély megvonása, Múlt pénteken döntés is született erről az Európai Gyógyszerügynökség részéről, nem minden egyes kérdéses termék esetében történt ez meg, hanem elsősorban azok esetében, ahol amelyeket helyettesíteni lehet. A generikus gyógyszerekről van itt elsősorban szó, megvonják, megvonták tehát a szabályokat megkerülő cégektől az engedélyt. Gratulálok az EMA-nak, és szeretném biztatni az Európai Bizottságot, hogy kövessék az EMA által kiadott javaslatokat, ajánlásokat. Minden bizonyal nem sokára többet is hallhatunk a, arról, hogy mi is történt pontosan. Egy kérdésem már előjáróban is van a bizottsághoz és az EMA-hoz. Az EMA állásfoglalásában az áll, hogy a páciensek egészségére nézve nem elszenveszély. Nyilván adódik akkor a kérdés, hogy miért kell végrehajtani a klinikai vizsgálatokat, hiszen ezekre csak akkor van szükség, elvileg, hogyha információkat kell szerezni, szerezni egy-egy gyógyszerről, hogyha most hogyha most nincs is semmi konzekvenciája annak, hogyha helytelenül hajtanak végre ilyen vizsgálatokat, tehát akkor minek kellett ezeket egyébként is végrehajtani, de remélem, hogy az Európai Bizottság meg tudja ezt válaszolni. Köszönöm szépen. Péter Léziának. Most megadom a szót Risz úrnak a Digi Santéból. Tessék, öné a szó. Thank you, Chairman. Uh, thank you. Uh... Köszönöm szépen, köszönöm, hölgyeim és uraim, hogy itt lehetünk ma. Két prezentációt készítettünk elő. Az egyik az Európai Bizottság prezentációja, amely a jobb jogi keret kialakítására vonatkozik, a másik pedig az Emma beli kollégámtól származik, aki el fogja mondani, hogy részletesen ez hogyan is zajlik, és ki fog térni az említett konkrét esetre is. Ami a legfőbb szabályozásokat illeti, és amelyek múlt év áprilisából származnak, ezek új szabályokat határoztak meg, új kereteket teremtettek a munkánk számára született néhány fontos döntés. Úgy döntöttünk, hogy egy eu sportálon portálon központosítjuk a publikációkat, ez minden tagállam és etikai bizottság számára hozzáférhető. Másodszorban az összes dokumentum világosan szerepel a függelékben, illetve a nyelvek is szerepelnek, illetve minden tagállami nyelven hozzáférhető. Emellett a több tagállam, illetve több ország részvételével elvégzett tanulmányokra vonatkozás szabályokat állítottunk fel. A legfőbb eszköz, amelyen dolgozunk, az EU-s portál, illetve adatbázis. Ezt az adatbázist az EMA alakította ki, együttműködve az Európai Bizottsággal és a tagállamokkal. Most is zajlik a munka több munkacsoport is foglalkozik ezzel, és előkészíti a portál működését, és van egy, nem, egy nyilvános konzultáció is, amelyet néhány héttel ezelőtt indítottunk el, azért, hogy néhány alapvető dologra fényderüljön. Ennek az eszköznek az alkalmazása hamarosan elindul, és az EMA arra tájékoztatott bennünket, hogy a munkát 2016 végére, 2017 elejére sikerül lezárni, ez nagyon fontos, hiszen ez jelenti azt, hogy végeredményben sikerül teljes mértékben végrehajtani az új szabályokat. Lize úr említett egy fontos dolgot, ez a klinikai vizsgálatok végrehajtása. Mindig biztosítani kell azt, hogy a klinikai vizsgálatokat a protokollnak megfelelően hajtják végre, illetve a meglévő szabályoknak megfelelően. És fontos, hogy a klinikai gyakorlatnak megfelelően végezzék ezeket a vizsgálatokat, ezek nemzetközi elfogadott standardok, amelyeket be kell tartani, és ezek globálisan elfogadott szabályok lényegében. Ami a klinikai vizsgálatokról szóló adatok benyújtását illeti, hogyha az EU-n kívüli helyzetet nézzük, a klinikai vizsgálatoknak meg kell felelniük az EU-ban alkalmazott szabályoknak, itt semmiféle kompromisszum nincs. Fontos az WHO-ban való nyilvántartásba vétel, és a publikáció a megfelelő publikációkban. Ez is rendkívül fontos az adatok pontoságának szempontjából. Ami a piaci engedélyeztetés folyamatát illeti, az EU-n kívül létrehajtott klinikai vizsgálatok esetében is mindenképpen meg kell felelni a GCP standardoknak, tehát a globálisan elfogadott standardoknak, meg kell felelni az etikai alapelveknek is továbbá. Ez is egy nagyon fontos kérdés, amely már szerepel a létező szabályozásban, most nem arra gondolok, amely készülőben van, hanem a már hatályban lévő szabályokban is ez egy fontos szerepet játszik. Aztán, ami az ellenőrzést illeti, és a meglévő eszközöket az ellenőrzéshez, az EU-n belül és a harmadik országban végrehajtott klinikai vizsgálatokat a tagállamok maguk ellenőrzik, nincs tehát európai szintű hatóság, amely ezzel foglalkozna, hanem a tagállamok feladata ez. A tagállamok az EU-s adatbázisban feltüntetik, hogyha kontrollt kívánnak végrehajtani, ellenőrzést kívánnak végrehajtani, koordinálhatnak is egymással a tagállamok, hogy az erőforrásokat hatékonyabban használják fel, hiszen nem, vége, nem végtelen az ellenőrök kapacitása sem, és az EU-s adatbázisba kerülnek az ellenőrzés eredményei. Minden harmadik országgal folytatott bilaterális találkozó során is próbáljuk kiemelni ezeket, ezek fontosságát. Kínával és Indiával is Folytatunk bilaterális tárgyalásokat, és itt kiemeljük az elmondottak fontosságát. Az EMA prezentációjából világosan látszik majd, hogy hogyan tudtuk a képviselő által említett esetet nyomon követni. Azt is szeretnénk hangsúlyozni, hogy erre a folyamatra a ugyan a francia hatóságok hívták fel a figyelmet, de az Európai Bizottság maga indította el a vizsgálatot, ami az EU-s ellenőrzést illeti az új rendszer, újfajta ellenőrzést fog bevezetni, egy újfajta megközelítésre kerül sor. A harmadik országokban fog majd ellenőrzés indulni egy újfajta rendszer alapján. A tagállamokkal együtt készítjük elő a munkát, és a munka eredményeképpen egy audit jelentés születik, amelyet nyilvánossá teszünk. És végezetül az írországi élelmiszeri és állatjóléti hatósággal fogunk együtt dolgozni, amely nem csak élelmiszerügyi kérdésekben jár el, hanem gyógyászati segédeszközök és gyógyszerek terén is tevékeny. És reméljük, hogy sikerül együttműködve ezzel a hatósággal a klinikai vizsgálatokat is ellenőrizni. Meg kell találnunk a helyes eszközöket, amelyek révén sikerül ezt a munkát megfelelően elvégezni. Ennyit szerettem volna mondani, és most átadom a kollégának a szót, aki az EMA-tól érkezett. Szűné. Parancsoljon. Szűné doktor úr. Az Európai Gyógyszerügynökség részéről. Good afternoon, ladies and gentlemen, and thank you to... Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, és köszönöm szépen a bizottságnak, hogy itt lehetünk ma és ezt mecserét folytathatunk. I'd like to address, uh, taking a wide picture first, the distribution of clinical... Szeretném... Ha? Szeretném a uh, bemutatni, hogy az EMA hogyan kezelém a klinikai vizsgálatok kérdését, Szeretném elmondani, hogy a bioekvivalencia vizsgálatokat hogyan hajtjuk végre, illetőleg, hogy eh, hogyan működünk együtt azokkal a specializált szervezetekkel, amelyek eh, a vizsgálatokban részt vesznek. E uh, Aztán pedig szeretnék arról beszélni, hogy most mit teszünk, hogy a problémát valahogyan megoldjuk. Nézzük a következő diát. Alapvetően innovatív termékekről van szó, általában 10-100 klinikai tesztet végeznek minden egyes forgalomba hozatali kérelemmel kapcsolatban. Az EMA generikus termékekre vonatkozó engedélyeztetési kérelmeket nem nagyon kap, de ezek általában klinik, olyan klinikai vizsgálatok, ahol, ahol egy-három ilyen vizsgálatra van szükség az engedélyezéshez, kb. 24 alanya. Általában a, generikai, a generikus gyógyszerek iránti engedélyeket a tagállamok kapják, és itt van egyfajta kölcsönös elismerési rendszer a tagállamok között, és decentralizált folyamatról beszélhetünk, az ellenőrzéseket pedig a tagállamok illetékes hivatalai hatóságai végzik ezek, ők, velük persze együttműködünk. A következő dia Itt azt láthatják, hogy a különböző földrészekről milyen százalékban származnak az önkéntes betegek, akik hajlandók részt venni ezeken a klinikai vizsgálatokon. A betegek 35%-a Észak-Amerikából származik, az USA-ból és Kanadából, Európából 37% körülbelül, és Latin-Amerikából 9, 2,5% Afrikából, 4,7% Oroszországból, 9,5% Dél-Kelet-Ázsiából. Az indiai vizsgálatok a teljes szám 2%-át jelentik, de az ekvivalencia vizsgálatok esetében sokkal relevánsabb India részesedése. Ezeket az adatokat most kicsit más, hogy mutatom be a következő dián. A, fej, a fejlődést próbáljuk feltöntetni 2005-től 2013-ig. Sárga vonal Európán kívüli és Észak-Amerikán kívüli betegek, piros vonal európai betegek, helyes vita hozzászóló az amerikaiak, és a kék pedig az EU-s önkéntesek száma. Láthatjuk, hogy évente változik az önkéntesek száma, de az elmúlt években relatíve kevés volt a változás az Európán kívüli vizsgálatoknál, de ez csupán azért van, mert van egyfajta természetes fluktuáció. Nézzük az elmúlt évtized, évtized adatait. 1,2 millió önkéntes önkéntesről vannak adataink, és a vizsgálati, a klinikai vizsgálatok esetében 100 ezer ilyen vizsgálat volt, 107 országban történt mindez, vannak olyan klinikai vizsgálati helyszínek, ahol több vizsgálatot is végrehajtanak. A 635 635 forgalomba hozatali kérelmet fogalmaztak meg összesen, tehát ezeket, és utána pedig ellenőrzések is történtek, 419 ilyen ellenőrzés történt, ebben benne vannak az európaiak is. Egyébként 5000 más illetve ezzel a 400-al együtt összesen 5000 vizsgálatot, ellenőrzést hajtottak végre Európában, de nagyon fontosak a bioekvivalenciai tanulmányok ellenőrzései is Európán belül és kívül a decentralizált forgalomba hozatali kérelmek nyomán. Továbbra rendkívül fontos az is, hogy a hogy a vizsgálati helyszíneket ellenőrizzük, a klinikákat az Európai Unióban belül is, hiszen nagyon fontos az, hogy azok a vizsgálatok is rendben folyanak, amelyeket, amelyek alapján Európában engedélyezik a gyógyszerek használatát és forgalomba hozatalát, tehát megfelelő európai standardokat kell kialakítani. A következő dián azt láthatjuk, hogy ezek a jó klinikai gyakorlatra vonatkozó vizsgálatok hogyan alakultak 2000-től 2014-ig. Mi látható itt? Nőtt a vizsgálatok, illetve nőtt az ellenőrzések száma az évek során. Második dolog, Európán, az Európán kívüli ellenőrzések, ugye az európai ellenőrzések lilával vannak jelezve az ábra alján, az USA busában történt ellenőrzések bés színűek, de 2014-ben látható, hogy az ellenőrzések körülbelül fele az EU-n és az USA-n kívül történt Afrikában, Oroszországban, Ausztráliában, illetve dél-kelet, Ázsiában, Dél-Amerikában nagyon komoly nemzetközi elkötelezettség is van itt, tehát a tagállamok különböző illetékes hivatalai is végeztek itt ellenőrzéseket, egyébként folyamatos kapcsolatban vagyunk a harmadik országok beli hivatalokkal, Kínában, Oroszországban, az USA-ban is, itt egyébként nem csak a jó klinikai gyakorlatot vizsgáljuk, hanem a gyártókat is vizsgáljuk, ellenőrizzük, illetve a kapacitás építés is fontos célunk. Az ellenőrzések elég nagy része az EU-n kívül történik, és sokan eljöttek arra a képzési, arra a képzésre a résztvevők közül, amelyet mi szerveztünk, a mi ügynökségünk szervezett. Egyébként az Egyesült Államok beli szabályzóval is szoros kapcsolatot ápolunk, adatcserek történik az EU-s, illetve az amerikai szerv között néhány évvel ezelőtt kezdődött el, és sokszor előfordult már az, hogy ennyi nyomán fel tudtunk lépni, tehát vissza tudtunk vonni például forgalomba hozatali engedélyeket. Szoros az együttműködés, az, főleg az amerikai szabályzó szervel is, hiszen az a célunk, hogy hatékonyan használjuk fel a forrásainkat, ők is különböző klinikákat ellenőriznek, azt próbáljuk elérni, hogy ne ugyanazokat a klinikákat ellenőrzik ők, mint mi, hanem lehet a legtöbb országot és klinikát, klinikai vizsgálatot szedjünk le, úgyhogy megosztjuk egymással az információt, a pozitívat és negatívat, és segítjük egymás munkáját. Nézzük a bioekvivalencia tanulmányokat a generikus gyógyszerek esetében tavaly január óta foglalkozunk azzal, hogy itt is eh, adatokat egy adatokat eh, adjunk át az USA-nak, illetve ők is megosztják velünk az adatainkat. Eh, együttműködünk, nagyon fontos része ez a munkánknak. egyfajta nemzetközi katalógust állítunk fel az összes olyan laboratórium klinikáról, akik klinikai vizsgálatot végeznek, kategorizáljuk őket, minősítjük őket. Mindenek az a célja, hogy jobb normák között folyjon a klinika, folyanak a klinikai vizsgálatok. Említettem az imént a képzést, nem EU-s részvevői is vannak a képzéseinek, Latin Amerikából, Afrikából, Ázsiából, Oroszországból jönnek el ide a szakértők, éves képzések ezek, amelyeket az e, elvileg az EU-s, vagy eredetileg az EU-s ellenőröknek tartunk, de egyre jobban kiterjesztjük ezt a harmadik országok felé is. Nagyon jó az együttműködés a franc ügynökség, francia ügynöksége, a bioekvivalencia vizsgálatra vonatkozóan pedig külön szakosított képzés folyik, és nagyon jól Működünk a WHO-val is. Miért is fontosak ezek a klinikai vizsgálatok? A generikus orvosság valóban, valójában másolata az eredeti orvosságnak, és amint annak az eredeti orvosságnak a különböző engedélyei lejárnak, el lehet kezdeni gyártani a generikus orvosságot. A generikus gyógyszer engedélyezéséhez az kell, hogy 1-2-3 bioekvivalencia tanulmányt rendezzenek, ez, ehhez egészséges önkéntesek kellenek, aztán megvizsgálják, hogy az eredmény egybeesik-e az eredeti gyógyszer dokumentációjával. Például ellenőrzik azt, hogy a gyógyszert bevevő önkénteseknek milyen a vérnyomása, általában 24 önkéntes kell egy vizsgálathoz, az első fázisban az eredeti orvosságot veszik be, a második fázisban pedig a generikus orvosságot. Többször rendszeresen mérik a vérnyomást, és az a cél nyilván, akkor lehet megadni az engedélyt, hogyha két a vizsgálati fázisnak az eredménye egybeesik, tehát az eredeti orvosság és a generikus orvossága erre van szükség, tehát ennek az egybesésnek meg kell a hasonló hatás kiváltásnak meg kell történnie, ez kell ahhoz, hogy európai engedélyt kapjon az orvosság. Ki végzi mindezt? Általában CRO-k végzik ezt, Contact Research, Contract Research Organizations, olyan cégek, akik klinikát üzemeltetnek, ahol, a, ahol fogadják az önkénteseket, ahol vért vesznek, ahol a különböző vizsgálatok lezajlanak a, az önkéntesek, és az összes értéket ott mérik. A generikus gyógyszerek forgalmazásának módja miatt elképzelhető, hogy ugyanabból az alaptermékből, eredeti termékből több generikus gyógyszer születik, és ezt különböző cégek forgalmazzák, más a csomagolás is, más a neve a gyógyszernek is, ország függően, függő ez. Tehát kezdett, hogy több cég több engedélyt nyújt be a generikus gyógyszergyártására, vagy engedélyelmi kérelmet nyújt be a generikus gyógyszergyártására. nem az engedélyező szerv engedélyezi ezeket a, ezeket a vállalatokat, alapvetően kockázat alapú módon történik az, annak a kiértékelése, hogy szükség van-e ellenőrzésre. Például, hogyha egy cég esetében sokáig nem volt ellenőrzés, akkor tudjuk, hogy el kell oda menni, illetve hogyha rende, rendszer, hogyha rendellenességeket tapasztaltunk a múltban, szintén ellátogatunk oda és ellenőrzünk, vagy hogyha nem esnek egybe az első fázis és a második fázis, tehát az eredeti gyógyszer és a generikus gyógyszer hatásának mérései, akkor szintén föllépünk. A, a klinikai vizsgálatok szponzora, finanszírozója felelős azért, hogy minden rejben folyjon. Ez lehet, hogy egyike azoknak, akik eh, a tulajdonosai a forgalomhozatali engedélynek, de lehet, hogy egy lényegében eladóról van szó, aki aztán eladja az európai forgalmazónak az engedélyt. Mi együttműködünk a tagállamokban, tagállamokkal abban, hogy megvizsgáljuk, hogy kik azok, akik ezeket a vizsgálatokat végzik, hol a, a, melyek a jobb minőségű cégek ezek közül, ahol magas normarendszerrel dolgoznak. A következő dián az látható, hogy nem csak, hogy eltér az innovatív vizsgálatok, illetve a bioekvivalencia vizsgálatok természete. Indiában volt a legtöbb ilyen, a legtöbb bioekvivalencia ellenőrzés 105, aztán Olaszország következik, Kanada, Románia és Németország. Németország esetében az is látszik, hogy ugye Indiában 100 ellenőrzés volt, Németországban pedig 19, mert mert Németországban sokkal gyakrabban klinikai vizsgálatokra kerül sor, nem pedig bioekvivalencia vizsgálatokra. Említettem, hogy 105 ellenőrzés volt Indiában. Ezek általában a nemzeti forgalomba hozadali engedélyezés keretében történtek. A francia ügynökség GVK esetében kilenc ellenőrzést végzett, és a, arra jutottak, hogy, a, nem, hogy nem voltak megfelelőek, nem tartották be a jó klinikai gyakorlatot EKG-t, az EKG készítésekor. Egyrészt ugye meg kellett arra bizonyosodni, hogy jó egészségben voltak az önkéntesek a vizsgálat után is, és az volt a legfőbb probléma, hogy hogy ugyanazt a vizsgálati eredményt többször átnevezték, tehát több önkéntesnél is ugyanazt az eredményt használták fel. Elképzelhető, hogy, ennek, hogy ez mit jelent. Valójában ezt éveken keresztül folyt, nagyon sokan tudtak erről a vállalatnál. Elvileg EKG-t nem kell bioekvivalencia ellenőrzésnél végezni, de sajnálatos, hogy megrendült a bizalom ez iránt, a klinika iránt. Aztán párhuzamos Egyesült Királyságbeli ellenőrzéseket is végeztek. Itt szignifikáns rendszerszerű problémákat nem, láttunk, nem láttak, olyan problémákat láttunk, amelyek miatt megrendült a bizalmunk az Giléga irán, de ennek fogyasztó biztonsági vagy páciens biztonsági kihatása nincsen. Aztán milyen, bizottság, milyen biz, a bizottság milyen információt kapott a francia ügynökségtől? A 2083 EK irányelvről van szó, meg kell vizsgálni a a vizsgálat eredményeinek hatását a kockázat előnyvizsgálatra. Ez lezárult múlt héten, és az eredménye azt mutatja, hogy a tesztek hitelességét alátámasztotta ez a GVK klinikán, és abban arra jutottunk, hogy minden bioekvivalencia tanulmány, amely klinikai tevékenységgel kapcsolódott össze, ezek nem megbízhatóak abban, hogy segítsék a kockázat előny elemzést a orvosi termékekben, gyógyszertermékekben. Ami pedig a eh, bio eh, tudományos kérdéseket eh, illeti, az európai paciensek védelme érdekében a standardeket figyelembe kell vinni, figyelembe kell venni a klinikai tesztek esetében számos termék vesz ebben részt, különböző, tehát egy teszt különböző piaci e, engedélyezést is magában, vonha, magában vonhat, professzionális e, klinikák akár 100, 150 ilyen tanulmányt végezhetnek évente, és minden, market, e, minden piaci engedélyezés csak mondjuk két-háromra vonatkozik, nagyon sok ilyen engedélyezésre van tehát szükség. 300, ezekből több mint 300-ra megfelelő támogató adatok álltak rendelkezésre, és ezek piacon maradnak az Európai Unióban. Azon gyógyszerek esetében, amelyekre nem áll rendelkezésre adat más tanulmányokból, a CHMP azt javasolta, hogy ezeket függesszék föl, az Európai Bizottságnak. Az Európai Bizottság most földolgozza ezt az ajánlást, remélhetőleg hamarosan döntés születik az elkövetkezendő három héten belül, és aztán ezt a döntést átadják a tagállamoknak, ami azokat a gyógyszereket illeti, amelyek kritikus jelentőségek, mert esetleg nincsenek alternatívák a nemzeti piacon, úgy döntött a bizottság, hogy ezeket továbbra is engedélyezi, de a cégeknek megfelelő tanulmányt kell biztosítani biztosítaniuk elkövetkező 12 hónapon belül további tesztekkel kapcsolatban, ami pedig a jövőbeni lépéseket illeti, vannak bizonyos területek, amelyekre külön oda kell figyelni. Először is nagyon összetett kérdésről van szó, nagyon sok ilyen CRO van, ezek megnyílnak, lezárnak, összekapcsolódnak másokkal. Konszolidál, konszolidálnunk kell az információt, ami rendelkezésre áll, 10, 20, 30 ilyen gyógyszer lehet ugyanazon a klinikai tanulmányon. Meg kell osztanunk az információt a nemzetközi partnerekkel, meg kell vizsgálni, hogy milyen, milyen tesztek folynak, javítani kell az információ rendelkezésre állását, az partnerekkel való megold, megosztást, FTA, WHO nagyon aktívak ezen a területen. Lesz egy workshop a generikus ipart képviselő cégekkel, itt is szeretnénk hangsúlyozni, hogy tanácsadói tevékenységet is folytatunk ezen a területen a tanulmányok minősége javítása érdekében, és hogyha nem ők felelnek ezekért a tesztekért, vagy felügyelik ezeket, akkor természetesen a CRO felel a jó rendszerért. Végül pedig meg kell erősíteni az információcserét az új rendelet alapján, erre Richard doktor utalt, információcsere az Európai Unión belül, a vizsgálati tervekre kapcsolatban a vizsgálatok harmadik tagáll, harmadik országokban, erre, ezzel kapcsolatban. Mi ajánlásokat fogalmaztunk meg az információ átláthatóságával kapcsolatban a klinikai tesztekre vonatkozó rendelkezés rendelet összefüggésében, és a jelentések tehát rendelkezésre fognak állni. Köszönöm szépen. Merci, merci beaucoup, docteur. Köszönöm szépen, Züné, eh, doktor. Gróte úr szeretne hozzászólni, tessék. Én a parlament korábbi kontakt személyeként szeretnék az Emának köszönetet mondani a bemutatóért, és Péter Lízének is, hogy kérvényezte ezt a témát. Egy dolgot megállapíthatunk, az EMA nagyon gyorsan dolgozott, hogyha megnézzük, egy ezer kérvényt kellett kezelniük, ez elég sok ilyen rövid idő alatt ezt sikerült megtenni, úgyhogy működik a rendszer. Szvini doktor utalt arra, hogy milyen tanulságokat lehet ebből levonni, hogyan lehet még javítani a gyakorlatot amerikaiakkal is egyeztettek például, hogyha most egymásnak adjuk a kilincset az inspekciók elvégzéséhez, hogy lehet nemzetközi szinten jobban felállni, hogy a hálózat még sűrűbb legyen. Ezeket a kérdéseket kell megvizsgálni. Még nem vagyok olyan régóta a kontakt személye az emának. Ezt bíráltam, hogy nem tájékoztattak minket, de most nagyon részletes tájékoztatást kaptunk, úgyhogy működik a dolog, ezt kell, hogy mondjam. Van, amikor egyes dolgokról csak a híradóból tájékozódom, egyes más kollégák is tettek már ilyen, szereztek már ilyen tapasztalatot, nagyon sokat vitatkozunk arról, hogy mi a helyzet a szabad kereskedelmi megállapodással. Kérdezem a bizottságtól, hogy lehetne -e ennek keretében jobban egyeztetni, az inspekciókat illeti nemzetközi szinten. Vannak ugye tanulmányok az Európai Unión kívül. Mi a helyzet a biztonság kérdésével? Még a szabad kereskedelmi egyezmény nélkül is felmerül ez a kérdés. Lehet-e itt nyomást gyakorolni? Az inspekciós sztenderdeket lehet egy kicsit magasabbra helyezni, hogyha sikerülne a szabadkereskedelmi egyezményt megkötni, ez ugye a biztonságnak jó szolgálatot tenne. Ezen a héten ez a kérdés a TTIP ugye napirenden volt. Köszönöm szépen! ezt a gyors reagálást, úgyhogy az émát dicséret illeti. Merci. Köszönöm szépen Króta úrnak. Pilcsá úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát nagyon kimerítő volt ez az előadás. de engem aggasztanak itt bizonyos dolgok. Először is, ugye vannak itt tagállamok, gondolom ezen a területen szinten nincsen probléma, ugyanaz a jogi keret vonatkozik mindenkire, a gyógyszertörvény, a klinikai tesztek jogszabálya, persze van egy irányelv, amely esetleg nem mindig kerül tökéletes módon megvalósításra, de hát ezt egy kicsit most felejtsük el, ez egy másik téma. Vannak itt azonban harmadik országok is, például az USA. Nekik is van egy központi hatóságuk, azonban a klinikai tesztek eljárása nem egyforma. Milyen helyzetben vagyunk a kölcsönös, eh, milyen fázisban vagyunk a kölcsönös elismerés tekintetében? Az európai eh, egészségügyi ügynökség és az amerikai ügynökség között mi a helyzet? Én tudom, hogy Amerikában számos botrány volt, sok gyógyszert visszavontak a piacról, mert hibásak voltak, több milliárdot kellett fizetni kompenzációra, úgyhogy ez kártérítésre ez nagyon fontos kérdés a TTIP keretében, és aztán van még itt egy másik csoportja a harmadik országoknak, India, Pakisztán, Kína, tehát a korábban fejlődő országoknak hívtuk ezeket. Nincs koordináció, de e, itt valami nagyon egyszerű dologról beszélünk, bioekvivalencia. Az aktív hatóanyag mindig ugyanaz, hívhatjuk ennek vagy annak, de az aktív hatóanyag mindig ugyanaz. Úgyhogy nem lehet itt semmi probléma, hogyha az aktív hatóanyagot jóvá hagyta az európai hatóság, akkor később nem kellene, hogy probléma merüljön föl. És akkor itt van ugye a, mm, de az előállító, a gyártó, a, amely, aki a csomagolóanyagot is előállítja, ezt nem ellenőrzi az Európai Ügynökség elvileg, de ez nem így van. Miért nem? A kérdés a következő. Az Európai Ügynökség bízik-e ezekben a központokban, a bioekvivalencia kutatásokban? Van-e valamilyen akkreditációs folyamat, amely azokra a laboratóriumokra, központokra vonatkozik, amelyek a bioekvivalenciát tesztelik. A bioinnovatív gyógyszerekkel kapcsolatban hallunk hajmeresztő sztorikat, amelyekből thrillert lehetne forgatni Hollywoodban. Klinikai teszteket lefolytatták, de harmadik országokban persze mindig lehet találni önkénteseket, és ez olcsóbb. Köszönöm szépen, Pericsné képviselő. Köszönöm, elnök úr. Köszönet a bizottságnak, illetve az Európai Gyógyszerügynökségnek is. Megköszönöm a munkájukat, és köszönöm a mai vitát is, vagy eszmecserét is. Teljes mértékben egyetértek Péter Lízével. Nincsen semmiféle kísérletezés kockázat nélkül, tehát a, két, a kettő mindig együtt jár. Sokszor éppen a legrászorultabbak vesznek részt az ilyen klinikai vizsgálatokban, azon vizsgálatok, klinikai vizsgálatok esetében, amelyek az usa illetve az EU-n kívül történnek, egyre több a gyanús eset, sokszor gyerekeken kísérleteznek, és nem pont azt adják be az önkénteseknek, mint, ami, mint amit ígérnek. Jó lenne, hogyha Európában is soha nem fordulna elő, vajon a kísérletezés minden fázás, fázisában végez ellenőrzéseket a gyógyszerügynökség? Hogyan koordinálják világszinten ezeket az ellenőrzéseket? Tehát hasonlít a kérdésem Piacsa kollégájéhoz, a harmadik országokban, ahol kevesebb az ellenőrzés, hogyan folyik a koordináció? Elnök, köszönöm, köszönöm kedves kollégák. Líze úr, még egyszer szót kér? Líze úr, még egyszer szót kér? Nem. Jó, akkor Rész úrnak adom meg a szót. Az Európai Bizottság képviselőjének. Thank you for uh, number of... Uh, köszönöm szépen a kiváló megjegyzéseket. Először is megpróbálunk nagyon komolyan együtt dolgozni az FDA-jel, az amerikai gyógyszerügynökséggel. Megpróbálunk egy olyan rendszert létrehozni, amely lehetővé teszi számunkra, hogy az erőforrásainkat elmozdítsuk olyan értelemben, hogy inkább Indiára és Kínára összpontosítsunk. Ott nagyobb szükség van erre. A TTIP tárgyalások Persze, további lendületet adnak ennek a témának is. Arra összökélnek bennünket, hogy még jobban végezzük a munkánkat. Létrejött egy munkacsoport az FDA, a bizottság, a tagállamok és az EMA között, és közösen megpróbáljuk megtalálni azt, hogy hogyan tudjuk még jobban végezni a munkánkat. Remélhetőleg az idei év júliusáig sikerül elérni az első eredményeket a munkacsoporton belül. Ami a nemzetközi közösséget illeti, illetve az együttműködést, van egy kezdeményezés, amely a szabályozókat fogja össze, tehát nem csak Japán, az USA és Ausztrália felé nyitunk, de más országok felé is. Brazília, Dél-Korea és más országos kis csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez. Olyan országok, akik megpróbálnak közelíteni ezen országok csoportjához, és próbálnak javítani az együttműködésen. Lesz egy nemzetközi harmonizációs konferencia, ennek az önkéntes folyamatnak a részeként, és reméljük, hogy tudunk olyan sztenderdeket kidolgozni, amely globálisan ismertek. Nyilván vannak olyan országok, amelyek elkötelezettebbek, vannak olyanok, amelyek kevéssé elkötelezettek, de mindenki megpróbál azért többé-kevésbé aktívan részt venni a folyamatban. Ami a klinikai vizsgálatok számát illeti, a gyermekeken végrehajtott klinikai vizsgálatok számát, van egy olyan szabályozás, amely erre vonatkozik, ugyanis kereslet van az iránt, hogy több klinikai, ilyen jellegű klinikai vizsgálatot hajtsanak végre. Az EU-ban és az USA-ban is szükség van arra, hogy több klinikai vizsgálatot hajtsanak végre gyermekek részvételével, mert a gyermekgyógyászatban szükség van erre, de amikor ilyenre sor kerül, biztosítani próbáljuk azt, hogy a vizsgálatok során a pácienseket minél nagyobb védelemmel részesítsük. Itt jön be ismét csak az etikai bizottságok szerepe, de talán a kolléga mondhatná erről pár szót. Az EMA és a tagállamok mind a jó klinikai gyakorlatok, mind a jó gyártási gyakorlatok területén megpróbálnak együttműködni, ezek nagyon fontos területek a jogalkotók, illetve a szabályozók közötti párbeszédben. Különösen ami Európát és az USA-t életét, az együttműködés nagyon szoros, heti szintű. A kapcsolattartás, telekonferenciákat tartunk, megbeszéljük a vizsgálati eredményeket, illetőleg az ellenőrzési eredményeket. Ahol szignifikáns problémák mutatkoznak, ott meg tudjuk beszélni a problémákat, egyeztetünk, illetőleg tájékoztatjuk egymást a pozitív vizsgálati eredményekről és a negatívokról is. Ha például az egyik fél már vizsgált egy adott klinikát, és pozitív eredménnyel zárult a vizsgálat, akkor a másik fél már nem fog ugyanoda elmenni az elkövetkezendő néhány évben. Úgyhogy a szinergiák itt kiemelendőek. Javult az együttműködés, az eredményesség. És hát így tudjuk biztosítani a szinergiák kiaknázását az együttműködés során illetve révén a gyártók ellenőrzésében is. Az ellenőrénk sokszor szorosan együttműködtek egymással, és a helyi ellenőrzések során is volt együttműködés. Az elmúlt 6-8 év során sikerült tehát a bizalmat is kiépíteni. Hogyha a másik fél részéről azt mondják, hogy ez vagy az a klinika jó, mi bevizsgáltuk, és minden rendben volt, akkor mi ezt elfogadjuk, és e, tovább megyünk. Így összpontosítva célzottan az erőforrásainkat. A WHO egyébként szintén részt vett ilyen együttműködésekben. Ami a jövőt életi, nagyon fontos, hogy jó adataink legyenek, jó e, adatbázisunk legyen, és e, rendelkezésre álljon egy katalógus, egy jegyzék a klinikai vizsgálatokat folytató klinikákról. Ami az érzékeny csoportokat illeti, a kiszolgáltatott páciensek csoportját, az európai ellenőrök és szabályozók különböző iránymutatásokat fogalmaztak meg, főként a klinikai vizsgálatok során résztvevő páciensek védelmével kapcsolatosan. Ezt közzétették, és hát nyilván az együttműködés és a képzések során is odafigyelünk erre a témára. Egyre több ellenőr egyébként részt vesz az Európában szervezett képzéseinken, és egy nagyon fontos jelzés az is, hogy az indiai jogalkotást, amely a témába vág, felülvizsgálták az elmúlt években, főként a célból, hogy növeljék a páciensek védelmét, különösen például a gyermekek és más kiszolgáltatottabb csoportok védelmét. Remélem ezzel sikerült megválaszolnom a kérdéseket. Euh, pour euh, vos réponses, euh, merci aussi pour la qualité. Köszönöm szépen nagyon magas, köszönöm szépen ezt a nagyon magas szintű eh, vitát, a különböző eh, kollégák hozzászólását. Az Európai Bizottság azt mondta, hogy jobb ellenőrzési rendszert kell bevezetni a harmadik országokban. 2011. június 30-án lépett életbe egy új szabályozás, mely szerint a harmadik országok klinikáit, ahol klinikai tesztek folynak, ezeket nyilvántatásba kell venni, ez azonban csak 2016-tól lesz, lép életbe. Nagyon fontos tehát, hogy megvalósuljon az ellenőrzés, korrekt módon tiszteletben tartsák a standardekkel szabályokat, amikor az új jogszabály életbe él, nincs, lép. Nincs egyéb pont alatt semmi, úgyhogy köszönetet mondunk a tolmácsoknak, akik, mint mindig, kiváló munkát végeztek, és a következő ülésre február 23-24-én kerül sor. Mindenkinek kellemes estét kívánok!